Rozpoczynamy popołudniową sesję naszej komisji. Kellemes délutánt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnénk megkezdeni a mezőgazdasági szakbizottság délutáni ülését. Még várunk néhány kollégára, a néppárt részéről. Ha megnézik a ma délutáni napi rendünket, Láthatják, hogy egy prezentációval kezdünk, amit Chris Pottermont fog tartani. Egy jelentésről, amit a Geiopa Kopa készített. A címe a Szociális párbeszéd, mint a mezőgazdasági ágazatban a szociális dömping és be nem jelentett munkavégzés leküzdésének leghatékonyabb eszköze. A szervezet a mezőgazdasági dolgozókat alkalmazó szervezeteknek az elnyő szervezete. Csak azok válhatnak e szervezet tagjai akik megfelelnek az előfeltételeknek, és akik nemzeti szinten kollektív tárgyalások folytatására jogosultak. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a prezentációból jobban meg fogjuk ismerni a szervezetet is. Az Európai Bizottság jelen szövegtervezeteit véleményezi, különösen a szociális dömping, illetve az Európai Uniós mezőgazdaságban tapasztalható be nem jelentett munkavállalók témájában szoktak hozzászólni. A szociális párbeszéd, az administratív előírások csökkentése, szerintük két út mód arra, hogy a be nem jelentett munkát csökkenteni lehessen. Két éves munkát végzett az Európai Bizottság a be nem jelentett mezőgazdasági dolgozók számának a csökkentésével kapcsolatban, hogy javítani lehessen a gazdaságban dolgozók helyzetét, illetve csökkenteni lehessen az adminisztrációs terheket. A szociális csalás és a nem tisztességes verseny két okozója közé tartó, több okozója közé tartozik a be nem jelentett munkavállalás, illetve az illegális munka. Az adókat is érinti ez, a társadalombiztosítás, hiszen ezek területén is lépnünk kell majd, hogyha a be nem jelentett munka mennyiségét csökkenteni akarjuk. Ez a tagállamoknak és a munkaadóknak egyaránt fontos, valamint különösen azok számára lesz kedvező, hogyha sikerül a változtatást elérnünk, akik a szektorban dolgoznak. Most azonnal meg is adom Chris Pottermannak a szót, aki a Geopa Kópa elnöke. Körülbelül 10-15 percben tudja bemutatni majd a jelentését, ezután kérdések és válaszok következnek. Tisztelt elnök úr, Botelman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az e- a szakbizottságnak, a képviselőknek is, hogy lehetőséget kaptam, hogy bemutassam a jelentésünket, amit a GIOPA tagjai részvételével állítottunk össze. Először röviden elmondanám azt, hogy milyen munkát végeztünk, és utána mondanám, hogy ennek milyen eredményei voltak. Szikierszki úr elmondta már, hogy mi a geópa. Mi az a foglalkoztatói szervezet vagyunk, amely kapcsolódik a kopához, a szociális párbeszédről, a szakszervezetekkel együtt tárgyalásokat folytatunk, konzultációkban veszünk részt, olyan konzultációkban, amelyeket az Európai Bizottság szervez. De hát elnök úr a bevezetőjében már erről szólt is. 2014 végén az a lehetőség nyílt meg előttünk, hogy egy projektet nyújtsunk be a foglalkoztatási főigazgatósághoz. Nagy örömmel végeztük el ezt a munkát. Egy szemináriumot készítettünk el a be nem jelentett munkáról Európában a mezőgazdasági szektorban. Az a feltételezésünk, hogy a nem jelentett munka szociális dömpinghez vezet, az pedig tisztességtelen versenyhez. Ezért nagyon fontos, hogy a munkaadók is feleljenek meg a szabályoknak. Mi, a munkaadók, ellenezzük a szociális dömpinget, az illegális és a be nem jelentett munkát. Az első kérdés, amit meg akartunk vizsgálni, az, hogy hogy is néz ki a jogi keret, milyen definíciói vannak a be nem jelentett munkának és az illegális munkának. Ezután megvizsgáltuk azt, hogy milyen ellenőrzési rendszerekkel próbálják megszervezni a társadalmi ellenőrzést. A bevált gyakorlatokat a harmadik fejezetben soroltuk fel, végül néhány ajánlást és következtetést fogalmaztunk meg. A tanulmány hat nyelven elérhető, úgyhogy mindenki az általa preferált nyelven megkaphatja ezt a dokumentumot, illetve a PowerPoint prezentációt is szívesen eljutatom önökhöz. Hadd szóljak pár szót először a definíciókról. Nagyon rövid leszek. Amikor feltettük ezt a kérdést, hogy van-e a be nem jelentett munkának valamilyen definíciója, akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy jogi a kötelező érvényű definíció nincs minden tagállamban. Tehát európai szinten nem létezik erre definíció. Egy 98-as dokumentum és egy 2007-es dokumentum is az Európai Bizottság tollából megpróbált ezt a definíciót megfogalmazni. Olyan fizetett tevékenység, amely törvényes, de nincs bejelentve az illetékes hatóságnak. Ezt a definíciót alkalmazta az Európai Bizottság 98-ban és 2007-ben. A be nem jelentett munka azt jelenti tehát, hogy az illetékes hatóságnak nincs bejelentve, de egy sor különböző tevékenységet jelenthet, akár visszaéléseket is takarhat, Európai szinten tehát nincsenek definíciója. Az illegális munka esetében meg kell ellapítanunk azt, hogy van egy 2009-es irányelv az illegálisan az országban tartózkodó harmadik állambeliek foglalkoztatása tehát egy illegálisan az országban tartózkodó harmadik állambeli állampolgár, ha dolgozik az illető országban, ahol tartózkodik, az illegális munkának minősül. 14 országban, 18 országban tapasztalhattuk azt, hogy az illegális munka már önmagában bűncselekménynek minősül. Aztán nagyon röviden Látjuk, hogy európai szinten tehát nincsenek definíciók, de vannak olyan országok, ahol a be nem jelentett munka is már illegális munkának minősül. Franciaország, Portugália, Németország, Magyarország, ezek közé tartozik. Bár látjuk, hogy az EU-s rendeletben az illegális munka és a be nem jelentett munka különböztek egymástól. Mi a konklúzió? Hogy végül ha európai szinten a két jelenség ellen akarunk tenni valamit, akkor nagyon fontos lenne, hogy Európa szerte ugyanazt a definíciót alkalmazzuk erre a két jelenségre. A szociális dömping kapcsán még egy dologról kell beszélni, ez pedig a hamis önfoglalkoztatás. Ez is a nem bejelentett munka erdője alá tartozik. És amikor megnézzük az Európai Bíróság joggyakorlatát, a 19. oldalon van ez felsorolva, akkor azt látjuk, hogy szerepel egy rövid definíció. Színlelt önfoglalkoztatásról akkor beszélhetünk, hogyha olyan szeméről van szó, aki a nemzeti jogszabály értelmében önfoglalkoztató, de közben valaki más irányítja, valaki más a főnöke, ezért a munkájának az idejét, helyét és tartalmát nem ő határozza meg, illetve nem részesül a foglalkoztatójának a kereskedelmi vagy kockázatában. Gazdasági kockázatot tehát nem visel a tevékenységéért. És az utolsó elem a definíciókkal kapcsolatban volt lehetőségünk arra is, hogy vitát folytassunk a tagjainkkal, illetve a foglalkoztatási főigazgatósággal kiküldetésről. Nagyon sok kiküldetést tapasztalunk a mezőgazdaságban. Franciaországban például azt látjuk, hogy növekszik ennek a használata. Eddig a mezőgazdaságban ez a jelenség nem volt jelentős, sokkal jelentősebb volt például a közlekedés és a szállítás területén, de most már egyre gyakrabban fordul elő. Végül a nemzeti aspektus a definíciók tekintetében ennek a vizsgálata azt mutatja, hogy nagyon sok tagállamban nincs ennek a három jelenségnek definíciója. Aztán az ellenőrzés, a munka ellenőrzése. A projektünk második lépésében megvizsgáltuk azt, hogy a rendeletet hogy lehetne megerősíteni, illetve a munkaügyi ellenőrzéseket hogyan lehetne jobban felhasználni. Aztán a szankciókról, a munkavállalók jogairól, a felelősségről is szóltunk, körbejártuk ezeket a kérdéseket. tagjainknak kérdőíveket küldtünk ki. Az egyik kérdés az volt, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak a munkaügyi vizsgálatokra. A második kérdés, a munkaügyi felügyelőknek milyen, vagy ellenőröknek milyen hatáskörei vannak, illetve milyen egységeket látogattak meg. A legtöbb EU-s tagállamban csak a törvények betartatására koncentrál a az ellenőrzés. Én nagyon sok országban a megfelelést próbálják megerősíteni ezzel, és kev, sokkal kevesebb országban az elrettentés a célja az ellenőrzéseknek. Aztán megnéztük azt is, hogy vannak-e olyan tagállamok, ahol más eszközök is, törvényes eszközök, vagy meg kollektív szerződésekre alapuló eszközök vannak, vagy az adminisztráció egyszerűsítéséből fakadó lehetőségek vannak a jelenség leküzdésére. Európában több mint 20 millió ember dolgozik a mezőgazdaságban. De országonként óriásiak az eltérések. Németország vagy Svédország esetében nagyon sok az állandó, nem feltétlenül teljes munkaidőben, de egész évben a mezőgazdaságban dolgozó ember. Franciaország, Olaszország, Belgium esetében sokkal több a szezonális munka és a rövid távú szerződés. A munkaszervezés tehát teljes mértékben eltér a tagállamokban. Az utolsó dolog, azt láttuk, hogy sok országban úgynevezett társfoglalkoztatásra kerül sor, tehát a dolgozónak egy szerződése van, de több gazdaságban is dolgozhat ezzel. Hogyan lehetne egyszerűsíteni? Ezzel kapcsolatban két rövid példát mondanék. Ezen a dián látszik az, hogy a foglalkoztatónak milyen módon kell formálisan bejelenteni a foglalkoztatottat. Az első, mikor kell, hogy megtegye a szerződés megkezdése előtt, a szerződés megkötésekor, vagy a szerződés megkötése után. Németország, Lengyelország és Portugália tartozik az utolsóba. Aztán a bejelentésnek milyen módja áll rendelkezésre papír vagy elektronikus módon lehet megtenni. Aztán hányszor kell bejelenteni, egyszer vagy többször. Ha egyszer egy bejelentésre van szükség, az könnyebb, több lehetőség van a szabályok követésére, ha túl bonyolítjuk a rendszert, akkor több a hiba lehetőség is. Ez egy nagyon fontos dia. that was... Ez egy nyilatkozat, amelyet a, a foglalkoztató töltött ki, viszont ez nem száz százalékban korrekt és azt is meg kell nézni, hogy ezt az adott országban hogyan kezelik. És azt látjuk, hogy nagyon sok országban a formális hibákat ugyanúgy kezelik, mint a rendes hibákat. Tehát csak a zöld jelölt országban jelen kezelik ezt máshol, máshogy. Tehát nagyon fontos az, hogy a szankciók arányosan viszonyuljanak az elkövetett hibához. Tehát nem lehet a Eh, az illegális eh, be nem jelentett munkát ugyanúgy kezelni, mint egy formális, eh, formabeli hibát. Hát azt is fontos megnézni azt, hogy a foglalkoztatónak mit kell tenni, hogyha valaki egy vállalatban dolgozik. És itt nagyon sok adminisztratív lépcsőt kell elvégezni a szerződés során. De ha megnézzük a második sort, a társadalombiztosítást, a szociális biztonságot, akkor itt is sok a probléma, sok dokumentumot kell kitölteni, és én jelezném ezt a parlament felé, hogy a mezőgazdaság szemben jelentős a probléma. A szezonális munka megváltoztatták a szabályokat. Nagyon sok kelet-európai munkavállaló végez munkát Nyugat-Európában, nagyon sok a gazdaság van Európában, és minden foglalkoztatónak nyilatkoznia kell a tevékenységről, fizetésről, illetve a szezonális munkavállalók származási országáról. Ez pedig nagyon nehéz a munkáltató számára. Az utolsó elem, mm, ezt gyorsan veszem, nagyon fontos mindenbe belevonni a szociális partnereket is. Láttuk azt, hogy ezekben az országokban ahol nagyon erőteljesek a foglalkoztatói szervezetek, akik segítik tagjaikat. Fontos megnézni azt, hogy a szabályokhoz való megfelelés milyen. Következő szlájdon, erről nem beszélek, 15 oldal szól erről a jelentésben. Megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy vannak-e jó példák, jó gyakorlatokra az országokban. Hát arra is van jó példa, hogy hogyan lehet a munkahogyi ellenőrző szervekkel jól együttműködni, illetve léteznek jó gyakorlatok a megvalósítással kapcsolatban, az, egyes, az egyszerűsítéssel kapcsolatban, és végül pedig a szociális párbeszéd megszervezéséről a szakszervezetekkel. Azt gondolom, hogy ez is segíti az önök munkáját, Hát ezt a jelentést hozzáférhetővé tettük, a hatnán nyelven elérhető, és van egy fejezet a végkövetkeztetésekről és az ajánlásokról. Ezekről csak néhány gondolatok mondanék. Vannak ajánlások a definíciókról, az európai szintnek nem létezik definíciója, az európai szinten kérkedő definíciók még nem léteznek, pedig a nemzeti definíciókat illeti, ezzel kapcsolatban még dolgunk van. És a második pont a végkövetkeztetéseknél, hogy mit tehetnek az országok, maguk. Nagyon fontos a megelőző intézkedések bevezetése, illetve a harmadik elemként a szankcióknál fontos az arányosság elve. Tehát, mint említettem, a formális hibát nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a be nem jelentett munkát. Nagyon fontos a következő az egyszerűsítés. Túl sok administratív teher nem segíti a megfelelőséget, tehát a jó gyakorlatokat erősíteni kell. A mezőgazdaságban nagyon sok kisvállalkozás van, családi vállalkozás, tehát nagyon fontos mindezt megnézni. Ami a munkahogyi ellenőrzéseket illeti, ezekről beszéltem. Itt is meg kell néznünk a három fél által kialakított rendszert, a tripartit rendszert, a munkagyi ellenőrzések területét, illetve a szociális partnerek szerepét azokban az országokban, ahol a szociális partnerek jelentős mértékben bekapcsolódtak mindenbe, ott a szabályokat is jobban követik. És az utolsó elem szerint az illegális munka, be nem jelentett munka e, nem csak az adott ország problémáját, ezek a transnacionális aspektus, és mi foglalkoztatóként szintén fel szeretnénk lépni, és reméljük, hogy 2018-19-ben beszélhetünk a mezőgazdaságról, és nagyon fontos az ajánlásokról, jó gyakorlatokról, és az egyszerűsítésről beszélni. Tehát nagyon fontos a megfelelő benchmarkok kialakítása és a jó gyakorlat kialakítása. Hát a szociális párbeszédről szó volt, ez egy nagyon fontos tanulmány. És a második elem is nagyon fontos. Nem több szabályozásra van szükség a tagországokban, hanem jobb szabályozásra, egyszerűsített szabályokra és egyszerűsített eljárásra tagjaink számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadást. Most várjuk a kérdéseket. Loázó úr tehet fel először kérdést. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt év februárjában Erdős Ferenc kollégámmal a Meleség Okluszba látogatunk Franciaországban, és foglalkoztunk a, a kétkezi munkával. Egy példát mondanék, több kihelyezett munkavállaló, több ezer munkavállaló aki ezen a területen dolgozik, igen nehéz munkát végez. És ezen a területen létezik egy megállapodás Franciaország és Spanyolország között, illetve Spanyolországban létezik megállapodás, mi szerint a hat hónapos szerződéssel dolgoznak latinamerikai állampolgárok a Vaucluse-ben. Hát a zöldség és gyümölcs terjesztés területén hogyan lehet a minimális európai szabályokat érvényesíteni? Önök milyen terveik vannak az egyenlőtlen fizetés kiegyenítésére? Nagyon fontos, hogy az adott tagországok e, egyrészt védjék a határaikat, másrészt megszervezzék a e, munkaerőpiacukat. Köszönöm. Köszönöm. Gracias, presidente. Yo quería darle las gracias. szépen. Szeretnék köszönetet mondani a eh, Zsápász eh, elnökének, Vataman úrnak, hogy eljött hozzánk, és nagyon érdekes volt megismerni ezt a jelentést. Sokat beszélünk eh, a mezőgazdaságról, a mezőgazdászok tevékenységéről. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy hogy mi történik a gazdasági vállalkozásokkal és vállalkozókkal is. Beszélünk a szociális dömpingről és hasonló problémákról. Támogatjuk a, gaz, a környezeti fenntarthatóságot és a társadalmi fenntarthatóságot is. Nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést, gratulálok a munkájához, az elvégzett munkához. Van viszont két kérdésem. Ha jól értettem, nem akarnak több normatív eh, szabályozást, hanem jobban végrehajtani a jelenlegi szabályokat. Ez fontos következtetés. Ha nem értettem félre valamit, akkor a, a fogalmak és a definíciók harmonizációja lenne a legfontosabb, épp, hiszen ezeknek a különbsége vezet az eltérő elbánáshoz és a különböző szankciókhoz, és ez az egyenlőtlenség ott jelentkezik, amikor a nem bejelentett vagy illegális munkavállalóval szemben lépéseket tesznek. Ha jól értettem, tehát megfelelően kell a jelenlegi szabályozást végrehajtani. Hogyha valamit félreértettem, akkor biztos tisztázni fogja. Utolsó kérdésem. Tudjuk, hogy nagyon fontos sajátossága a mezőgazdasági vállalkozásoknak, hogy szezon jellegűek, nagyon sok munkaerőre van szükség egy bizonyos kampányidőszakban. Ezt hogyan lehet megoldani? Én spanyol vagyok, az én régiómban nagyon sok alkalmi munkás van, mezőgazdasági munkás, és már 20-30-40 évvel ezelőtt is elkezdtek az emberek Franciaországba utazni az a különböző betakarítások idejére, vagy a szület idejére, és erre volt teljesen legális szerződésük. Hogyan lehet ezt megoldani olyan helyzetekben, ahol a szabályozás is nem tesz ilyen könnyen lehetővé, ez is megoldás arra, hogy az egyenlőtlenségeket kiküszöböljük. A mezőgazdaságnak versenyképesnek kell lennie, figyelembe véve a munkaerő költséget is. A fizetéseknek a szabályozása kollektív szerződéseket történik, regionális szinten is nagyok az eltérések itt is kialakulnak egyenlőtlenségek. Érdekelne, hogy ezen a területen milyen közbelépése van lehetőség. De nano. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon időszerű. A szociális dömping Európában probléma, nem pusztán a mezőgazdaságban, de természetesen a mezőgazdaság különösen érdekel bennünket, és hogyha nincsen definíciója például az illegális vagy be nem jelentett munkának, akkor veket tegyünk kérdéseket azzal kapcsolatban, akkor, akkor Európa mégis mit tesz ezen a téren? Azt gondolom, hogy reagálnunk kell, hiszen a konkurencia eltorzítja a versenyhelyzetet, ez a valóság, illetve meg kell vizsgálnunk az itt dolgozók helyzetét. Nekik nincsenek jogaik, nincsenek egészségügyi jogaik, szociális jogaik. Fontos ezekről a kérdésekről elgondolkodni. Én egy olyan térségből érkezem, ahol vannak szezonális munkások, például az almaszedés területén, és felmerül benne a kérdés, hogy fontos lenne egy olyan megszorítás, amely a különböző szezon, illetve éjszakokat megfelelően figyelembe veszi. Illetve fontos az ellenőrzéseket is elősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ropé úr. Ačiū gerbiamas pirmininkė, tikrai su malonumu paklausiu. Köszönöm szépen, Hallgattam a beszámolót, nagyon örültem neki, és azt gondolom, hogy ez a kérdés igen fontos. Nagyon fontos, hogy rugalmas döntések szülessenek, és fontos, hogy eh, ne okozunk több kárt, mint jót. A mezőgazdaság egy speciális terület, támogatott terület, és a mezőgazdasági területeken a lakosság száma csökken, különösen a fiatalok aránya csökken. És azt gondolom, hogy a definíciók hiánya nem jelenti azt, hogy olyan szabályok kerülnek megsértésre, amelyek nem is léteznek. Tehát fontos, hogy óvatosak legyünk ezen szabályok elfogadásánál. A jelentésben hiányoltam az okok felsorolását, hogy miért létezik az illegális munka bizonyos tagországokban, az adózási rendszerek nem megfelelőek, illetve túlságosan bürokratikusok a rendszerek, és ez lehet egy oka a problémáknak. Miért vállalnak az emberek több kockázatot, és vajon miért vállalják az illegális munkát? Lehet, hogy arról kéne elgondolkodnunk, hogy vonzóvá tegyük a bejelentett munkát. Lehet, hogy ez ma még nem vonzó, de a jövőben attraktívabbá tehetjük. De azt gondolom, hogy ezzel sok mindent elérhetnénk. Ezzel talán gazdasági szempontból nem nyerünk sokat, viszont egy világos képet alakíthatunk ki. Fontos ezt a rendszert felállítani. Azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat tüzetesen meg kell, hogy vizsgáljuk. Ön nem említette azt, hogy a nem jelentett munka aránya mekkora a mezőgazdaságban ez 1%-os vajon, vagy 50%-os? Természetesen vannak csúcsidőszakok, amikor sokan vállalnak szezonális munkát, de vannak olyan időszakok is, amikor egy gazda két-három személyt alkalmaz, például a betakarításhoz. A másik kérdés terminológiai jellegön Említette azt, hogy az illegális munka a szociális dömping. Más területeken például a közlekedésben azt halljuk, hogy a szociális dömpingnek minősül az, hogyha az átlagos fizetés alatti munkabéreket alkalmaznak. Hogyha én kevesebbet fizetek, mint 2000 eurót, akkor a szociális dömping, vagy pedig akkor követek el szociális dömpinget, hogyha be nem jelentett munkavállalón van. De fontos mindezeket pontosítani. Tehát egy dolog a be nem jelentett munka, egy másik dolog a fizetések kérdése. Tehát nem nevezhetjük ugyanaz, nem illethetjük ugyanazra a kifejezéssel a két különböző jelenséget. és azt gondolom, hogy itt európai szinten kell, hogy dolgozzunk. A személyek szabad áramlása, a munkavállalók szabad, eh, eh, szabad áramlása fontos, hogy világosabbá vegyem. Köszönöm szépen, Kaputo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is köszönetet mondjak ezért a nagyon érdekes előadásért, beszámolóért. Nagyon nagy segítség ez az intézmények közötti párbeszédben, illetve a gazdálkodókkal való kapcsolattartásban. Tudjuk, hogy a termelők nagyon érzékenyek erre a témára, és a be nem jelentett munkavállalás a különböző betakarítási időszakokban mindenhol problémát okoz. Ez olyas valami, ami mindenképpen jelentős problémát okoz a mezőgazdaságban gyakran illegális közvetítők használják ki a munkavállalók helyzetét. bizonyára másoknak is van ezzel kapcsolatosan sok tapasztalata. Olaszországban eh, elfogadtak nemrégiben egy törvényt ezzel kapcsolatosan, a szezonális munkavállalókat kihasználó illegális eh, kereskedők eh, ügyében megpróbálunk minél határozottabban fellépni. Nel maggio scorso una interrogazione alla Commissione eh, Europea sul, sul... Hogy mi is lenne a kérdésem ezekkel eh, a szezonális munkavállalókat kihasználó bűnözőkkel kapcsolatosan? Ezen a területen tehát nagyon sok veszély és kockázat lép fel, ezekkel kellene közelebbről foglalkozni. Vannak irányelvek a munkahelyi biztonsággal kapcsolatosan, az illegális bevándorlással kapcsolatosan is, de nem hiszem, hogy a helyzetre ezek megoldást adnának. Gyakran ezek a problémák láthatatlanak a hatóságok, a hatalmi intézmények előtt. Ez kiterjedhet arra is, hogy feltételesség, hogyan működik a kapban, megfelelő architektúrára van szükség. Butterman úr, én arra szerettem volna rákérdezni, hogy ön szerint a jelentősebb jelenlét, vagyis hogy a hatóságok erősebben legyenek jelen ebben az ágazatban, ez segítene-e? Nevezetesen abban, hogy a mezőgazdasági ágazatnak ezt a, az, az ágazatot sújtó nagy problémát megoldjuk. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés meg bemutatásáért. Ez nagyon lényeges a mezőgazdasági bizottság számára, hogy egyeteművé tegyük, ellenezzük az illegális vagy be nem jelentett munkavállalást, és azt is, hogy a szabályokat megpróbálják kikerülni. Ezt el kell ítélnünk hangosan, nem csak triviális szabálysértésről van szó. szankciókra is szükség van olyankor, amikor valaki kihasznál másokat, sokszor menekülteket, ilyenkor következményekre van szükség, hogy ennek büntetőjogi következményei legyenek, nem csak egy szabadsérésről van ugyanis szó. Gyakran a gazdák maguk is tudják, hogy kik segítenek nekik felvenni munkavállalókat, és kölcsönösen hallgatnak, cinkos hallgatásban vannak az emberkereskedők és a munkaadók. A parlament neki kell mondania, hogy az illegális, be nem jelentett munkavállalásnak minden formája olyas valami, amire mi nemet mondunk. És aztán persze azt mondhatja mindenki, hogy igen, de mi van a bürokráciával, stb. stb. Nem. Hogyha valaki illegálisan foglalkoztat munkavállalókat, ez legyen büntetőjogi értelemben bűncselekmény. Bajorországban egyszerűen az utcáról fel lehet venni munkavállalókat, ez szégyenletes emberkereskedelem, és ez ellen tennünk kell valamit. Petia úr, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a vendégünknek az előadást. Látjuk, hogy 16 tagállam adatait használta fel. Első kérdésem. Mikorra számíthatunk az összes tagállam, belétve a Horvát Köztársaság adataira is? Megemlített három jó gyakorlatot példaként. Lehet, hogy ezek nagyon ambiciózusak bizonyos, vagy túl ambiciózusak bizonyos tagállamok számára. Tudatában vagyunk, hogy a gazdák nem mindig szervezettek, tehát nem tudnak a szociális partnerek, partnerekkel megfelelően tárgyalni. Persze ez lenne az optimális megállapodás, de meg, ha megnézzük az európai helyzetet, még a munkaidővel kapcsolatosan sem tudtak a szociális partnerek megoldásra jutni, ehhez képest a gazdák, akik még nem is ilyen jól szervezettek, nagyon nehezen tudják a jogaikat így módon érvényesíteni. Megemlítette, hogy milyen problémák vannak ezekben a tagállamokban, és hogy nem arról van szó, hogy a szabályozás ne lenne elég színvonalas. Ön szerint minek kellene szerepelnie a szabályozásban annak érdekében, hogy változzon a helyzet, és jobb legyen a helyzet ezen a területen. Emellett még egy dolgot szeretnék említeni. Jelentéstevője voltam az Nők a vidéki térségekben című jelentésnek. A mezőgazdasági ágazatban nagyon sok esetben a feleségek kisegítőként dolgoznak a mezőgazdasági vállalkozásokban. Erről hogyan gondolkodnak, hogy a tagállamok elismerik-e ennek a munkavállalási formának a munkavállalási jellegét? Köszönöm. Marias kolléga, köszönöm, elnök úr. A jelentés nagyon érdekes, de vannak olyan friss fejlemények, például a földközi tengeri térségekben, hogy óriási számban érkeznek menekültek, illegális bevándorlók Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban ragadnak ők, és innen nem tudnak tovább utazni. és persze ez melegágya az illegális és be nem jelentett munkavállalásnak. Ez nagy probléma, maguk a gazdák is szegények, és egyre nagyobb nyomás alatt vannak, nagyon nagy az adó teher, és a trojka a memorandum érdemé, értelmében további nyomást helyez rájuk. Több ezer emberről beszélünk, migránsokról, és ez olcsó munkaerőként jelenik meg a munkaerőpiacon a nagyobb farmok tudják ezeket kihasználni, és a kis családi gazdaságok versenyhelyetrányba kerülnek az olyan nagy gazdaságokkal szemben, amelyek felveszik a szegény, olcsón munkát vállaló bevándorlókat. A görög kormány szándéka, hogy a bevándorlóknak állami földet adjon, hogy ezt megműveljék. Ez további nyomás a kis földterületen gazdálkodókra. A miniszter már elmondta, hogy 1500 embernek kívánnak termőföldet adományozni. Görögország szeretne különleges gazdasági zónákat kialakítani, és ezekben az övezetekben nem működne nem volna érvényes a szokásos munka jogi szabályozás. A menekültek három évre letelepedési engedélyt kapnának és dolgozhatnának a mezőgazdaságban. Viszont nem vonatkozna rájuk a az állami munkajogi védelem, vagy a, a társadalombiztosítás. Ugyanez eh, beindul majd eh, Olaszországban, Spanyolországban is, és ez a kis vállalkozók számára, a kis gazdák számára végzetes. A nagy gazdák, gazdaságok eh, érdekét szolgálja, akik viszont kihasználják a bevándorlókat. A szakbizottsági tagok felszólalási listája, listájának végére értünk. Baterman úr, esetleg visszaadhatnám önnek a szót. Donc, euh, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de, de répondre à quelques questions qui ont été posées. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor válaszolnék a kérdésekre. Olyan sorrendben fogom őket megválaszolni, hogy így fölírtam őket. A politikai menekültek kérdése az utolsó. Nagyon sok országban sok menekült van, háborús menekült, és a Zsejópában egy kérdőívet küldtünk ki ezzel kapcsolatban is, hogy hogyan lehetne a menekülteket bevonni a munkába. Azt gondolom, hogy mindenki és a foglalkoztatók is ellenzik az illegális és nem bejelentett munkát, mindent megtennek aztnak annak érdekében, hogy ezt szankcionálják. Nem csak etikai okokból. Sok országban azt látjuk, hogy majdnem mindenhol van lehetőség arra, hogy attól a ponttól kezdve, hogy regisztrálták magukat a menekültek, 10-12 hónapon keresztül dolgozhatnak. Tehát egy rövid időszakban van lehetőségük arra, hogy dolgozzanak. E, szeretném első körben válaszolni a kérdésre. Ami Petir asszony kérdését illeti, 16 országtól kaptunk választ. Persze, szeretnénk befejezni a munkát, mert ez egy olyan téma, a be nem jelentett munka és az illegális munka kérdése, amivel kapcsolatosan egy platformot is létrehoztunk. Tehát, hogyha lehetséges 2019-ig folytatni a munkát, akkor szeretném kiegészíteni, szeretnénk majd kiegészíteni a többi országgal is, akik eddig nem válaszoltak, például Horvátország, aki jelenleg még nem szerepel a jelentésben. Ami a szabályozás minőségét illeti, sok országban azt láttuk, hogy olyan szabályokat, törvényeket fogadtak el, amelyek mögött jó szándék rejlik, azonban túlságosan bonyolultak lettek. A legtöbb országban családi gazdaságokra épül a mezőgazdaság. A legtöbb ilyen családi gazdaságban nincsenek egész évben foglalkoztatott állandó munkások, hanem csak szezonális munkásokat vesznek fel. és egyedül kell megérteniük az összes törvényt, az állattenyésztéssel kapcsolatos törvényeket és a foglalkoztatással kapcsolatos törvényeket egyaránt. A kisvállalkozások és a gazdaságok számára nagyon fontos lenne a szabályozást a lehető legegyszerűbben tartani, és az eljárásokat tovább egyszerűsíteni. Ha valakivel munkakapcsolatban lépnek, akkor nagyon gyakran a gazdának több dokumentumot is be kell nyújtani a különféle hatóságoknak. Nagyon fontos lenne ezt leegyszerűsíteni egy dokumentumra. Több országban a gazdák nem a szervezettek, nincsenek szervezeteik. A Geopa Lengyelországban, Bulgáriában próbálkozik azzal is, hogy segítünk az új országokban lévő kollégáinknak elmagyarázni, hogy mennyire fontos a szociális párbeszéd, és hogy mit, mi mindent lehet elérni akkor, hogy szerveződünk. A szociális partnerek megoldást jelenthetnek arra, hogy az ágazat specifikus jellegzetességét közvetítsék kifelé. Mert nagyon gyakran például a jogalkotóknak jó szándékaik vannak, de nem ismerik eléggé a helyszínen, a terepen lévő helyzetet. Egy utolsó elem, meg vagyunk győződve arról, és ez nagyon fontos a szakbizottság számára is, hogy a mezőgazdaságban sok olyan ország van, ahol a nők is épp olyan aktívak, mint a férfiak a gazdaságban, de láthatatlanok. A kópában ezért van egy nőszervezet is, hát néhány ország már elkezd szociális státuszt adni, valamilyen státuszt azoknak a nőknek, akik egyébként egész életükben a mezőgazdaságban, a gaz, családi gazdaságban dolgoznak. Ha a családtagok dolgoznak a gazdaságban, ők is legyenek láthatóak. Néhány országban apróra lépésekkel már ez kezd megvalósulni, de hát még mindig rengeteg a tennivaló. Ami néhány másik kérdést illet, amit felírtam, a jelentésünkben valaki azt mondta, hogy nincs, van-e a szociális dömpingnek definíciója? A két ezer euró alatti fizetés, vagy a nem bejelentett munka, vagy micsoda is tulajdonképpen a szociális dömping. Azt hiszem, nagyon egyszerű definíciót adhatunk neki. Akkor beszélünk szociális dömpingről, hogyha valaki, aki egy országban dolgozik, és a rávonatkozó jogok és munka erőpiaci szabályok a, nincsenek tiszteletben tartva. Nagyon sokat beszélünk a szociális dömpingről a társaságok esetében. Lehetséges, hogy a 15 régi tagállamba érkezik egy új tagállamból egy munkavállaló, és nem kapja meg ugyanazt a fizetést, nem élvezi ugyanazokat a jogokat, mint az illető Európai Uniós tagállam állampolgára. Szerintem ez a szociális dömping, ez egy egyszerű és világos definíció. A francia képviselő azt mondta, hogy a munka ára nem ugyanaz mindenhol Európában. Ez így van, ráadásul a munkaórák számai és ennek meghatározása is országos kompetencia. A szociális partnerek, a dolgozók és a munkaadók képviselői nagyon gyakran leülnek és ezt meghatározzák. Jelen pillanatban látjuk azt, hogy még vannak különbségek az országok között. Persze, az élet is különbözik a különböző országban, úgyhogy végül is ennek van valami jogosultsága, de ami nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk Lengyelországból, Franciaországba, Belgiumba vagy Olaszországba érkezik, akkor abban az országban érvényes jogok és szabályok vonatkozzanak rá, ahol dolgozik. Volt egy kérdés az illegális és nem bejelentett munka százalékos arányáról? Hát nehéz kérdés, mert hogyha valami nincs bejelentve, vagy illegális, akkor nincsen konkrét nyoma a közhatóságoknál. A tanulmányunk 12. oldalán meg is említjük azt, hogy a becsléseink szerint mennyi az ilyen munkavállaló nem könnyű ezt megállapítani, ezt is kimondjuk. A mezőgazdasági szakszervezetekre hagyatkoztunk, akik 9-10 országban tanulmányt végeztek. És ebben a dokumentumban 20% vagy akár ennél is magasabb arányról beszélnek. nem lehetséges konkrét számot mondani. Ezt ők is hangsúlyozzák, és én is, hiszen nem bejelentett munkáról van szó, de hát éppen ezért szükséges csökkenteni ennek az arányát. Az is elhangzott, hogy miért van szociális dömping, és miért van illegális és nem bejelentett munka, erre sem ad a, a jelentésünk jelentést, de szerintem ennek indirekt okai vannak. Nagyon sok országban azt látjuk, hogy nincs különbségtétel a valóban illegális és a a valóban illegális vagy nem bejelentett munka, illetve a formalitálások nem tökéletes betartások között. Nagyon gyakran, hogyha formai hibát vét mondjuk a bejelentéskor a foglalkoztató, akkor illegális munkának tekinti azt a hatóság, ami hát pedig nem ugyanarról van szó. A francia képviselő kapott először szót, és ő elmondta, hogy az ő országában, más országban is, például dél-amerikai munkavállalók érkeznek. El kell mondani, hogy a 28 Európai Uniós tagállam között szabadon állam, áramolhatnak az állampolgárok, tehát a dolgozók is. De ha valaki, aki az Európai Unión kívüli országból érkezik, hogy őre hogyan és mi vonatkozik, na ez tagállamonként változó. Vannak itt is kollégáink az Európától, Finnországból, ahol van egy két oda megállapodás Oroszországgal, ami lehetővé teszi, hogy szezonális munkásokat foglalkoztassanak Oroszországból. Lengyelország és Ukrajna között is van hasonló kétoldalú megállapodás. A néhány dél-európai ország észak-afrikai szomszédaival kötött hasonló megállapodásokat a szezonális munkavállalókról, azt látjuk tehát, hogy ha egy bizonyos országban dél-amerikaiak érkeznek, arról nemzeti szinten kell dönteni, nem pedig európai szinten, hogy ők hogyan dolgozhatnak. A spanyol képviselő megkérdezte, hogy támogatom-e a definíciók harmonizációját. Véleményem szerint fontos, hogy az Európai Uniós intézmények, illetve a platform jobban megértsék azt, hogy mik a definíciók országról országra. És hogyha európai szinten akarunk fellépni az illegális munka ellen, akkor nagyon fontos, hogy egységesek legyenek a definíciók, hiszen így tudunk e jelenségek ellen közösen fellépni. Meg kell tehát próbálni ajánlásokat megfogalmazni a tagállamok felé az egyszerűsítésre. Hiszen nagyon gyakran kicsi családi vállalkozásokról van szó, akiknek meg kell felelniük egy sorszabálynak, és hát azok, akik nap mint nap a földeken dolgoznak, még azzal is sújtva vannak, hogy meg kell értsék a rendeleteket. megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági ágazat számára az is fontos, hogy azon országban, ahol több a rugalmasság, és van lehetőség a szezonális munkavállalók ideiglenes alkalmazására, van ö, ideiglenes munkavállalói szerződés, ott kevesebb a csalás, kevesebb a szabályszegés. de hogyha azt írják elő, hogy heti 50 órát és napi 11-et kell dolgozni, az több visszaélésre ad lehetőséget. A rövid távú szerződésekre való nyújtás, tehát azt tapasztaltuk, hogy a mezőgazdasági szektorban csökkenti a visszaélések számát. Az olasz képviselő kérdése Igen, szükség van arra, hogy a közhatóságok többet tegyenek az egyes országokban. Valóban, nagyon gyakran az egyes tagállamok kell, hogy közbelépjenek és megoldásokat találjanak. A szociális partnereknek a felelőssége részben az, hogy megoldásokat találjanak, amelyek az ágazat specifikumaira is megfelelő választ adnak. És akkor az olyan jelenségek alapján a közhatóságok, az állami hatóságok is jobban tudnak lépni. Lehetséges volna-e bizonyos feltételeket meghatározni? Most ez elég nehéz kérdés. Beszéltünk erről már a geopabeli kollégákkal, hogyha egy országban nem tudnak különbséget tenni egy formai hiba és egy valódi illegális munka között, akkor az a kis család, akinek csak szezonálisan van szüksége munkavállalókra, és nem megfelelően jelenti be őket, ez nem feltétlenül követel bűncselekményt, ugyanúgy, mint hogyha illegálisan alkalmazna munkavállalókat. Tehát nagyon fontos, hogy ez a különbségtétel meglegyen a tagállami szinten is, hogyha ezt sikerül elérni, akkor lehet csak majd tovább lépni, és kondíciókat, feltételeket meghatározni. Hogyha elfelejtettem egy kérdésre válaszolni, akkor szívesen megteszem, akár írásban is, még egy dolgot kérnék önöktől, ami nagyon fontos a szakbizottságuknak. A szociális biztonságról szóló irányelv példáját szeretném említeni. Az, hogy a munkaadók országonként ugyanakkor próbálnak szezonális munkásokat alkalmazni, és közben a származási országbeli szociális biztonságot akarják, társadalombiztosítást akarják biztosítani ezeknek a dolgozóknak. Ez nem helyes, tehát nagyon fontos lenne, hogy a munkavállalás helye szerinti tagám szabályai vonatkozzanak rájuk is. Érdemes lenne egy bizottságot létrehozni, ami segít ebben és úgy megszervezni a dolgokat, hogy az a kis gazdaságok számára is megvalósítható legyen, hogy ők is tudják, hogy hogyan tartsák tiszteletben a munkavállalók jogait. Itt adminisztratív kérdésről van szó, hogy melyik országba fizessék be például a járulékokat. Köszönöm szépen, hogyha elfelejtettem volna bármire válaszolni, akkor rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Ön válaszolt a legtöbb kérdésre, mégpedig részletesen. Tíz percünk van még, ez nem ö, olyan gyakori, ez nagyon pozitív. Köszönjük szépen az ön előadását, köszönjük a vitát. Köszönjük a válaszait, a kérdésekre adott. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely sok eh, embert aggaszt. A bizottság képviselője itt van velünk. Köszönöm szépen, Botterem úr. Nem tudom, hogy vannak-e még eh, további kérdések. Bataram úrral eh, e-mailben kapcsolatban maradunk. A jelentés számos nyelven hozzáférhető. De több információnk eh, van, mint amit, ami itt elhangzott. Köszönöm szépen, Bataram úr. 15. Jak Państwo pamiętacie, Áttérünk a következő napi rendi pontra. elhalasztottuk a méhészeti ágazatra szóló vitát. Egy sztor tanulmányról fogunk most hallani. Ez egy sztor tanulmány, a Berzidós mezőgazdaság és a gazdálkodás jövője Európában. A STOA interdisziplináris kutatásokat végez, illetve tudományos előrejelzéseket készítenek számos workshopot szervezett a STOA, 25 tagja van a STOA panelnek, Petír asszony van itt körünkben, Nekov úr a STOA-ból, illetve McIntyre asszony. Az Agri őket nevezte ki a STOA Sokan érdeklődtek a panelben való munka iránt. Hát volt egy kis küzdelem, amikor arra került a sor, hogy minden szakbizottság egy bizonyos számú tagot nevezhetett ki a STOA panelben. viszont eh, a vita már kevésbé volt eh, élénk később. A precíziós mezőgazdaságról beszélünk, a gazdálkodás jövőjéről Európában, és tudjuk azt, hogy eh, McGinnis asszony felügyeli ezt a munkát a parlament alelnökeként, Tudjuk azt is, hogy McIntyre asszony is bekapcsolódott ebbe a tanulmányba. A tanulmány hozzáférhető. Van egy papírmásolat is, és természetesen ezt elektronikusan is meg lehet szerezni. Nagyon sok minden hangzott el a precíziós mezőgazdaságról. A szakértőknek adom meg a szót. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos ez a terület. és biztosítanunk kell azt, hogy amit a mezőgazdasági termelésre fordítunk, az hatékony legyen, és lehet, hogy akkor megkérhetjük a szakértőt arra, hogy tartsa meg előadását, hívja fel a figyelmet a problémákra, üdvözöljük Önt, nagyon örülünk annak, hogy eljött a szakbizottságunkba, és kérjük, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a parlament eh, tagjainak a lehetőséget, hogy eh, a precízós mezőgazdaság problémáira felhívta a figyelmet, illetve hogy a mezőgazdaság jövőjét illetően hogyan segíthet. Számos hatóság bekapcsolódott ebbe a munkába, számos területen, Ha megnézzük a mezőgazdaságot Európában, akkor azt látjuk, hogy 80-85 százaléka a üzemeknek kisebb, mint 20 hektár, és 7 eh, százalékuk nagyobb, mint 50 hektár. Tehát eh, ez a probléma az, amivel szembe kell néznünk, a méret, illetve a méret szétosztása nem eh, egyenletes a tagországok között, tehát ezzel a problémával a jövőben szembe kell néznünk. Egy további probléma, amit látunk, az a demográfia a gazdálkodói közösségben. Csak kevés gazda lesz még aktív 15 év múlva. Tehát azt gondolom, hogy 20%-a a gazdáknak Jelenleg kevesebb, mint 44 éves pusztán ez a százalék létezik. Hát ők fogják jelenteni majd a közösséget. És van egy további kérdés is azzal kapcsolatban, hogy itt mit tehetünk, mi történik a társadalommal, tehát fontos, hogy termelékeny maradjon a mezőgazdaság, amely lehetőséget biztosít a gazdák számára. Fontos, hogy a fiatal gazdákat valahogyan megnyerjük a gazdálkodás számára, illetve akadályozzuk meg azt, hogy ők elhagyják a vidéki térségeket. A korábbi felszólásokkor ez elhangzott. Tehát probléma az, hogy megtartsuk a fiatal gazdákat a vidéki térségben. De azt gondolom, hogy itt eh, néhány ponton keresztül kell mennünk. Beszélünk a smart gazdálkodásról, a precíziós eh, mezőgazdaságról, a társadalom digitalizációjáról, illetve arról a mezőgazdaságról, amely jelentős kihívásokban eh, segít, mint például az élmiszerbiztonság, nagyon fontos a környezeti felelősségvállalás, és fontos az éghajlati változásokkal is szembenézni. A társadalom digitalizációja történik, zajlik, a smartphone ezt világossá tette ebben a parlamentben, mindenki tisztában van ezzel a problémával. Ez érinti a mindennapjainkat. A precíziós mezőgazdaság felhasználhatja a digitalizáció technológiáját, a jó e, tudást fontos a smart farming számára felhasználni. És a smart e, farmingnál a mezőgazdasági termelést megpróbálják optimalizálni egy e, jól megalapozott e, kombinációra, a termény uh, genetikáját illetően, a természeti környezetet illetően, ez jelentheti az időjárást, a talajt, az éghajlatot, és természetesen a technológia segíthet eh, abban, hogy a termést felügyeljük, és mindez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos ennek a kombinációnak az optimalizációja. Ha megnézzük a smart farmingnak az elemeit, és azt, hogy ebben mi a fontos, akkor itt az információ elemzéséről van szó. Azt gondolom, hogy jó megfigyeléseket kell tennünk. Sok mindent látunk, amikor ellátogatunk a térségbe, de felmerül bennünk az, hogy láthatjuk-e betegségeket, látjuk-e azt, hogy megfelelő tápanyagot kapnak a növények, tehát itt fontos megfelelő megfigyeléseket tenni, és természetesen ezek a megfigyelések nem állnak egyedül. Például a termőföldről készített térképek nagyon fontosak. Lehet, hogy ez dokumentációnak minősül, de hozzáférhetővé kell tenni egy adott területen a korábbi földhasználattal kapcsolatos információk, és hogyha ez az információ mind létezik, akkor egy jó elemzést tudunk készíteni, egy olyan elemzést, amely segítheti a jó döntéseket, hiszen ebben az esetben megfelelő típusokat tudunk választani. A kukorica esetében például bizonyos fajták jobban illeszkednek bizonyos talajfajtákhoz, bizonyos éghajlathoz jobban eh, alkalmazkodnak, tehát az, arra az információra kell támaszkodnunk, amelyeket a gazdák megkapnak. Érte meg kell néznünk azt, hogy mi az értéke ezeknek a különböző genotípusoknak. A növényvédőszerek használatánál nagyon fontos a megfelelő mennyiség használata, például hektárra levetített terménnyel kapcsolatban, illetve megfelelő tápanyagot kell juttatni a talajba. És megfelelő vegyi anyagokat kell használni, tehát azt gondolom, hogy a növényi tápszereknél megfelelő arányt kell tartanunk és ez egy olyan kérdés, amelyet már előzetesen tisztáznunk kell. Látnunk kell azt, hogy megfelelő helyre kerül a megfelelő dózis. Amúgy ennek nincsen értelme. És fontos, hogy ezt megfelelő időben tesszük, hogyha túl korán ültetünk, akkor lehet, hogy ezt elviszi a, a fagy, ha pedig túl későn, akkor nem lesz megfelelő mennyiség a termény megfelelő. Éghajlati előjelzések is nagyon fontosak. És természetesen az is na- nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a gépállomány, és megfelelő legyen az adagolás is. Fontos, hogy megfelelő technológiát használjuk. kísérleteztünk, és hogyha megnézzük a piros részt, akkor itt veszítettek pénzt a gazdák. Lehet, hogy nem kellett volna, hogy bármit tegyenek, hiszen ez pénzbe kerül, ami a sötét részeket illeti, ők itt tehetnek szert nyereségre. Hát, itt meg kell néznünk azt, hogy itt hogyan javíthatunk még a folyamaton. mezőgazdasági menedzsmentje a különböző skáláknak, illetve a teljes területen uh, ugyanolyan rátákat alkalmaznak, tehát uh, gyakran előfordul az, hogy hektáronként egy-két mintát veszünk, vagy öt hektáronként, és abból indulunk ki, hogy ez megfelelő információt ad a teljes földterületről, de talán ez egy hibás, hiszen tudjuk, hogy a talaj összetétele, a talajfeltételek mások és mások precíziós mezőgazdaságban az ember megpróbálja virtuálisan is felosztani a földterületet különböző területekre, és bizonyos területeken egy kis növelés növelheti a termelést, termelést is, de más területeken a műtrágya arányát csökkentjük, hiszen ez nem segít a termelés növelésében. Ugyanez vonatkozhat a növényvédőszerekre is. És természetesben nem csak a különböző területeket próbáljuk meg menedzselni, hanem a különböző fajtákat is. Ide szeretnénk eljutni. A hozam, a hozam minősége nagyon fontosak lesznek. Beszélhetünk a technológiáról, és vannak szlájdjaim is a témáról, de talán elmondhatjuk azt is, hogy a precíziós mezőgazdaságnak milyen hatása van az EU-ban. Azt gondolom, hogy ezen technológiák használata megfelelően hozzájárul az élelmiszer eh, biztonsághoz, és azt gondolom, eh, hogy itt eh, a precíziós mezőgazdaság és az okos mezőgazdálkodás abban kell, hogy álljon, hogy okosabban kevesebbet termeljünk. És ez több élelmiszer előállítását jelentheti vegyanyagok nélkül, illetve azt is jelentheti, hogy több élelmiszert állhatunk elő kisebb területen azzal, hogyha teljes mértékben a leginkább fertős területeket használjuk. Hogyha ezt megtehetjük, akkor ezzel támogatjuk az élelmiszer biztonságot, illetve a növényegészségügyet, azzal, hogy kevesebb egyéb anyagot használunk. Úgy gondolom, hogy ez egy fenntarthatóbb eh, mezőgazdaságot is jelent. Számos esetben létezik pozitív hatás is a környezetre. És fontos, hogy eh, a termelékenység megfelelően növekedjen. Ami a társadalmi változásokat illeti, az új technológiák megjelenése fontos, hogy növe, növekedjen, és reméljük, hogy ez számos vidéki térségben növekedni fog. Fontos, hogy az emberek lelkesek legyenek eh, a mezőgazdaság iránt, tehát intellektuális is legyen a kihívás, és ez hatással van eh, az életfeltételekre, hát hogy időt szabadít fel az emberek számára a szociális tevékenységekhez, illetve lesznek új gazdálkodási modellek, amelyek növelhetik az adatkezelést. Ehhez pedig arra van szükség, hogy új technológiai készségekre van szükség, környezeti készségekre és menedzselési készségekre. Azt gondolom, hogy ez egy kihívás a fiatal gazdák számára, hiszen tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági bevétel alacsonyabb, mint a társadalom más területeim. Tehát Nagyon fontos a szociális státuszt is növelnünk. Must make De természetesen a precíziós gazdálkodást úgy kell kialakítani, hogy elérhető legyen minden méretű gazdaságra az intenzívebb zöldség gyümölcstermesztés, vagy éppen az inten, vagy a nagy szabású gabonatermesztés esetében is alkalmazható legyen. De nem feltétlenül a hagyományos mezőgazdasági termelésben, hanem olyan területeken, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasághoz. Az európai döntéshozók számára nagy kihívás figyelembe venni azt, hogy a precíziós mezőgazdaság kivitelezhetősége a különböző tagállamoktól függ nagy részt, de ezt figyelembe kell venniük minden esetre. If we try to summarize that, precision agriculture is about data. Összességében összefoglalva, az adatgyűjtés, nyomonkövetés, adatelemzés a lényege ennek a területnek, illetve a termelés olyan irányú terelése, hogy az eltéréseket ki tudjuk használni. Persze ehhez adatokra van szükség, adatokra és technológiára épül, és arra is, hogy az új technológia a vidéki térségeken is elterjedjen, információ és tudás alapú gazdálkodásról van szó, és minden gazdaság típusra meg kell feleltetni. Nagyon fontos, hogy a gazdák nyomás alatt vannak, sőt, szinte kötelezettségük, hogy a jó mezőgazdasági gyakorlatoknak megfelelően járnak el, ezt bizonyítaniuk is kell. A precíziós gazdás, gazdálkodási technológiák pontosan erről szólnak, és ezzel bizonyítani lehet, hogy a jó mezőgazdasági gyakorlatnak megfelel a, az adott gazdaság. A precíziós mezőgazdaságnak környezeti kihatása is van, erről majd beszélhetünk később. And flooding Például az erózió, talajerózió és az záradások megelőzése, illetve az optimális műtrágya használat és az talajvíz minősége az, hogy a nitrogén bejut a talajvízbe, ennek a mértéke csökkenthető, hiszen ez nagy veszélyt jelent a környezetre nézve. De aztán az a terményeket is védi a vegyszerek használatának csökkentése, és az is nagyon fontos, hogy még ha kevesebb vegyszert használunk is, mégis visszaszoríthatjuk a kártevők okozta károkat, hiszen a megfigyelésekre hagyatkozunk. Van olyan ideális termény összetétel, ami elősegíti a jó talaj felépítést és az erózió megakadályozását. A precíziós mezőgazdaság kihatása lehet eh, a közös agrárpolitikára is. Felmerülhet a kérdés, hogy a jövedelemtámogatás vagy a precíziós mezőgazdaság végrehajtásának támogatása a környezetvédelem javítása érdekében hogyan lehet ezt Európában a haladó eh, környezetbarát eh, mezőgazdaság képítésében felhasználni amely foglalkoztatásbarát és technológiabarát, és ezt az átállást, a precíziós mezőgazdaságra való átállást azzal támogathatjuk, hogy kivitelezhető technikákkal oldjuk ezt meg, nem csak feltétlenül nagy gépekre gondolok, hanem más módon is kivitelezhető lehet, és jó képzett gazdákkal lehet ezt megoldani, új technológia és új igazgatási E, készségekre van az ő esetükben szükség. És hogyha körülnézzünk, azt látjuk más szakpolitikai területeken, ahol a precíziós mezőgazdaság hatást gyakorolhat, hozzájárulhat a sikerekhez. Ezek a környezeti politika, a regionális politika, hiszen itt a foglalkoztatás fontos kérdés, a versenypolitika, az innováció, tudomány, digitalizáció és az adat gazdaság még mindig kérdés. De az oktatásban is szükség lesz egyfajta szemléletváltásra. Az iparpolitikában, a berendezésgyártók körében is lehetőségeket rejt magában ez a megközelítés, elnök úr, ha megengedi. Én itt most kis szünetet tartok, kíváncsian várom a kérdéseket, több példát is tudnék adni, de talán jobb lesz majd a vitában ezeket felhozni. Köszönöm szépen! Most nem szorít minket annyira az idő, Cieszymy, że znalazł Pan czas na dyskusję, rozmowę. professzor úr, nagyon hálásak vagyunk, hogy időt szakított ránk, és elmondta, előadta ezt a bemutatót. Most nagyon kíváncsian várjuk a kérdéseket. Neuchel no, asszony elsőként. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a téma az elkövetkezendő években, évtizedekben is követni fog bennünket. Korábban azt mondta, hogy a kis gazdák és a nagy gazdálkodók számára mind eh, ez eh, lehető lesz, lehetséges lesz. Én ennek ellent mondanék, hiszen a kis gazdálkodók nem tudják tartani a lépést a technikai kihívásokkal véleményét kérném azzal kapcsolatban, hogy ön hogyan gondolja azt, hogy például egy mellékfoglalkozású gazda technikai szempontból tudja majd tartani beruházásbeli eh, kérdésekben is a lépést, hiszen azt gondolom az ön által felvázolt helyzet a nagy gazdákat segíti. Eh, a kevesebb termelés esetében itt csak félig igaz a kijelentés, precíziós mező gazdaságban használt gépeket is elő kell állítani, tehát nem kell úgy tenni, mintha mindez tulajdonképpen pusztán javítás jelentene, hogyha kevesebb energiát kell felhasználni, illetve a kevesebb energia felhasználásra többet érünk el. Azt gondolom, hogy ezt nem megfelelően fogalmazta, ami a gépparkot illeti, ezt is bele kell kalkulálni, és a legfontosabb és talán legnehezebb pont az az, amit ön a szakma hírnevével kapcsolatban mondott. Itt a bürokrácia szempontjából mi a helyzet? Ön egy olyan gazdáról ír, akinek a jövőben más lesz a feladata, tehát a gazdának, a vegyésznek is kellene úgy tűnik, komputerekhez is értenie kell, a gépekhez. Ön ezt a helyzetet hogyan értékeli? Valóban azt gondolja, hogy ez alkalmas arra, hogy az egész mezőgazdaságot érintse, vagy pusztán egy kis szegmensében fog megvalósulni a mezőgazdaságnak? Köszönöm. Én nem hiszem, hogy erre lesz olyan könnyű megoldás. Vász Kapszel úr. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, eh, seguro que... Eh, Köszönöm szépen. Bizonyára tudják, hogy tagja vannak ennek a szakbizottságnak, nem teljes, hanem póttagja. De alelnökként a tudományos bizottság ügyeivel én foglalkozom, a STOA-val. Nagyon fontosnak tartom az ilyen jó minőségű, független adatokat a tudomány és az új technológiák fejlődéséről, és ezek szorosan kapcsolódnak a mi témáinkhoz is. Nagyon fontosnak tartom a következtetéseket és az ajánlásokat a legfrissebb tudományos kutatások alapján, amelyek kihatással lehetnek a tervezésre és a stratégiai politikák kidolgozására rövid, közép és hosszú távon. A STOA hozzájárul a parlamenti munkához ugyanilyen eh, nagyon hasznos eh, kutatásokkal, mint amiről most hallottunk a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatosan, és Európa jövőjével kapcsolatosan. Ezek mind nagyon érdekesek számunkra. Murcia, saját régióm, nagy részt eh, abból él, hogy eh, vízforrásait eh, kihasználja de ezek nagyon szűkösek. Sok helyen nincsenek is vízforrások. Ennek ellenére ez a, ez a térség technológiai segítséggel tudott mezőgazdasági tevékenységet folytatni egy egyébként nagyon barátságtalan környezeti feltételek mellett. Nagyon fontos eh, ez a kutatás, az eh, a Murcia Autonóm eh, Közösség kormányzata azzal, hogy ezeket a technológiákat bevezette a precíziós mezőgazdaságnak nagy lendületet adott. Ez a régió a technológiák felhasználásában úttörő, már ami a vízfelhasználás és a vízgazdálkodás kérdéseit illeti. A SZOA tanulmánya nagy segítség számunkra, hogy felfedezzük ezeket a technológiákat, amelyek a különböző térségek sajátosságaihoz igazodnak, és hozzájárulnak a vidéki térségek versenyképességének javításához. Köszönöm. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, za te cenne uzupełnienie. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, ezt a tájékoztatást. Nagyon érdekes az a tevékenység, amit ön folytat, hiszen mindig több információval szolgáltat a munkánkhoz. Ez a kérdés a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatban hújtam a kolléga jelentéséhez szorosan kapcsolódik. Professzor úr elmondta, hogy fontos ott tartani a vidéken az embereket. Igen, és ne veszítsük el szem elől azon költségmegtakarítást sem, ami a pazarlás elkerülésével valósul meg, illetve a környezetre való pozitív hatásokat sem az információgyűjtés, például a talajról, a klímáról, a meteorológiai helyzetről nagyon fontos szintén ezt az információt, ha már összegyűjtöttük, akkor érdemes kapcsolatokat keresni a különböző paraméterek között. Olyan kérdés ez, ami nagyon gyakran nehéz, tudunk-e ezekre a nagyon konkrét tudományos kérdésekre mi jogalkotók reagálni? Hát nem mindig. Megpróbáljuk jobban megismerni az informatikát, a földrajzi alapú stratégiát, de ahhoz, hogy ezek kérdésekben haladni tudjunk, persze ehhez nagyon fontos az, hogy gondolkozzunk rajta, hogy hogyan lehet mindezt elérni. Az Európai Unió szeretne vezető szerepet vállalni ezen a területen, 4 milliárd eurót különítettünk el erre a kérdésre, a precíziós mezőgazdaság előmozdítására. Úgyhogy tudatában vagyunk annak, hogy ma az új kap figyelembe kell, hogy vegye a helyzetet. Érdekes lenne tehát az új kap eh, javaslatban nagyobb hangsúlyt fektetni a tudományos adatokra, illetve a precíziós mezőgazdaságra. Köszönöm. Köszönöm szépen. A mi délutáni vita nagyon sokat segít majd, és hozzájárul a kutatási, innovációs részleg munkájához. Nagyon érdekes volna velük is találkozni, hiszen ők koordinálnak kutatási, innovációs ügyekben. Kaputó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyik per il futuro della, dell'impresa agricola, supporto sia della produttività. A mezőgazdasági vállalkozások termelékenysége szempontjából is fontos a precíziós mezőgazdaság, illetve a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából is. Ahhoz, hogy a trágyákat, a növényvédelmi szereket, az üzemanyagokat jobban tudjuk használni, hatékonyabban tudjuk használni, ebben lesz komoly szerepe a precíziós mezőgazdaságnak. A fiatalok munkanélküliségének a problémáin is segíthet. A digitalizáció tekintetében is előre lépés jelent majd. A STOA tanulmánya ezt teljes mértékben alátámasztja. A kérdés, amit magunknak fel kell, hogy tegyünk, nekünk, politikai résztvevőknek, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a mezőgazdaság ezen új formáját anélkül, hogy ártanánk a vidéki területeknek és a kis gazdaságoknak. A kockázat az az, hogy tovább fogjuk marginalizálni a kicsi és nagyon kicsi mezőgazdasági üzemeket. És lesznek olyan kezdő gazdaságok amelyek nem lesznek versenyképesek a nagy multinacionális cégekkel. Néhány kollégámmal ellentétben azt gondolom, hogy konkrét intézkedéseket kell, hogy megfogalmazó majd az új kap a fiatal gazdák oktatásának a támogatására vonatkozólag, mert ez fogja lehetővé tenni azt, hogy a vidéki térségek digitalizációját is elősegítsük nem ruházunk be eléggé a vidéki területekbe. Nagyon kevesen tudják valóban kihasználni ezeket a szolgáltatásokat. Hogy buhasszony? Köszönöm szépen, köszönöm a tanulmány bemutatását. Egy kicsit csalódott vagyok, az eredmények kapcsán, hogyha itt olvasom, akkor vannak olyan pillanatok, amikor ki kell mondani azt, hogy ennek vannak negatív hatása. Például az üzemek száma, A primér termelésben ennek negatív hatása lesz, viszont nem látom azt, hogy mivel lehet küzdeni a fiatalok munkanélkülisége ellen. Lehet, hogy a szolgáltatási ágazat növekedni fog, ezt is kimondja a tanulmány, hogyha a gyakorlatot nézem meg, eh, és azt, hogy a fiatalokat hogyan szeretnénk megtartani eh, eh, vidéken, akkor ők, ezek a fiatalok nem precíziós mezőgazdaságot szeretnének, hanem agrárgazdálkodási módszerekkel foglalkoznak, a biogazdálkodás érdekli őket, illetve a piacra juttatás más pontjai. Az, hogy több technikával hogyan tudjuk a fiatalokkal meg, fiatalokat megtartani a mezőgazdaságban, én ezt kétlem, és természetesen nem technikai ösztönzők hiányoznak az üzemekben, más dolgok hiányoznak. Ön egy dolgot említett, a bevételt, ez átlagon aluli, de azt, hogy ezt meg tudjuk-e oldani azzal, hogy többet termelünk, én ezt is megkérdőjelzem, hogyha a piacaink nincsenek rendben. Azt gondolom, hogy nem rosszul termelünk, de hogyha az árak nem stimmelnek, akkor a precíziós mezőgazdaság sem visz előbbre bennünket. Hasonló a helyzet a szociális státusszal kapcsolatban hogyha több technológiát használunk, akkor nem gondolom, hogy itt javíthatunk, a szociális státusz a gazdáknak nem olyan rossz, én úgy érzem. A társadalom ezt elfogadja, és itt nem több technológiára van szükség, hanem az emberek körében nagyobb elfogadásra. Ön említette a növényvédőszerek illetve vegyi anyagok kisebb körű használatát, és akkor itt áttérek a következő pont, pontra. Fontos, hogy a gazdák jobban értsék azt, hogy mi történik a helyszínen. Hol tanítják még azt, hogy mit is jelent a talaj, egészségügy, hogyan lehet egészségesé tenni a talajt, ezt már nem is tanítják sehol. Most pedig azt hallottuk, hogy több digitalizációt, hogy kell, hogy tanuljanak a gazdák, Hát fontos, hogy a vetésforgóban azok a növények kerüljenek egymás mellé, amelyek megfelelőek, és ön mutatta azt a fóliát, ahol egy adott területet homogénen mutattak be, illetve fontos, hogy megnézzék azt, hogy korábban hogyan történt a gazdálkodás korábban a gazdáknak, ha volt egy területük, akkor nagyon jól tudták azt, hogy milyen eh, területek alkalmasak termények számára, hogyan kell ezeket kezelni, hogyan kell megművelni, ezt nagyon jól tudták, ismerték a talajt, a területeiket. Most eh, úgymond eh, a traktorból figyelnek, tekintenek lefelé, és ezért nem létezik már ugyanaz a tudás. Tehát a saját megfigyeléseknél, hogyha ez még további adatokkal bővül, az rendben van, de ne térjünk arra át, hogy csak adatokat kezdjünk el gyűjteni, ezeket kiértékeltetjük, és utána azt tesszük, amit a kiértékelés nekünk mutat, és a gazdák maguk nem tudják azt, hogy mi történik a területeken, akkor ez nem fog bennünket tovább eh, vinni, sem a környezet területén, sem az éghajlati területen. Köszönöm. Rolnik nie wie, co jest pod tym komputer, pod tym... Wiem, ale komputer wie, co jest pod tym Köszönöm szépen. Érzékelni fogják azt a gazdák is, hogy mi zajlik a talajban, csak úgy, mint a komputerek. Nuller asszony. Köszönöm szépen. Én talán nem vagyok annyira kritikus, mint az előttem szóló. Úgy érzem, hogy ön a tanulmányában a kockázatokat, illetve a határokat is egyértelműen felvázolta. Azzal kezdte, hogy említette a struktúrákat. Én itt az üzemvezetésnél a legnagyobb hívás látom. Pusztán 21% a gazdáknak eh, 44-nél fiatalabb, és több mint 50 százalékuk több mint 55 éves, tehát látnunk kell azt, hogy mit mutat a, a valóság, illetve azt, hogy a, az idős generáció mennyire képes arra, hogy ezt a precíziós mezőgazdaságot megtanulja, ami az adatok hozzáférését illeti, a biztonságot, a védelmet a hálózatban. Ez egy fontos téma számomra, és ez fontos szerepet játszik, illetve a drága technológia. Különösen a kisüzemek számára fontos ez, vannak olyan, léteznek olyan gépek, amelyeket több mezőgazdasági üzem is használhat, viszont a technológiák előállítói számos szempontot nem vesznek figyelembe, és ez nem gazdagítja a mezőgazdaságot, nem jelent többlet értéket a mezőgazdaság számára. Érdekesnek tartom azt, hogy az új technológiák ugyan megvannak, viszont, hogy az európai struktúrákat vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy itt az elfogadottság a gazdák körében nem létezik, illetve a képzettségi szint és nagyon-nagyon különböző Európán belül. Azt gondolom, hogy a természetet nem lehet apró részleteiben tervezni. nem lehet látni azt, hogy mi történik az egyes régiókban. Számomra az a fontos, hogy a gazdák képzése intenzívebbé váljon, az az, hogy mi a saját magunk számára, és itt van a kérdésem, hogy milyen végkövetkeztetéseket vonjunk le a közös mezőgazdasági politika számára. Szeretnénk-e még ilyen dolgokat támogatni a kisebb üzemek számára? A mezőgazdaság ról kialakított kép és más és más a fogyasztók, néha mást várnak a gazdáktól, ezt eltorzítja néha a reklámozás, a reklámok, a média, mi hogyan akarjuk elérni azt, hogy a precíziós mezőgazdaságot több traktorral, nagyobb gépekkel közelebb vigyük a fogyasztókhoz, és elmagyarázzuk nekik azt, hogy ez valóban valami jó dolog a környezet számára. Azt gondolom, hogy itt a reklámok keresztül húzzák számításainkat, és hogyha megnézzük azt az ideológiai vitát Németországban, akkor nem gondolom azt, hogy a precíziós technológiákat nem fogjuk tudni úgy bemutatni, mint ahogy ezt a területet megilletné. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy örömmel látom, hogy mindenkit ennyire aggaszt a kis gazdaságok helyzete. Emlékezzenek arra a vitára is, amit a költségvetésről folytattunk a mezőgazdasági szektort illetően és a kisgazdaságok támogatására vonatkozó javaslatot nem támogatták, még a mi szakbizottságunk tagjai sem. Mindazonáltal, ha megengedik, akkor most megint asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a prezentációt is. Hadd kezdjem én is a kicsi gazdaságok problémájával. Az a benyomás alakult ki, hogy ők mindig intenzív gazdálkodást folytatnak. Általában vegyesek, néha nagyon intenzívek, néha nem. Néha érzelmileg viszonyulunk a kis gazdaságokhoz. A jelentés néhány pontjával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az, hogy a demográfiával is összefüggésbe hozta ezt a kérdést, ez nagyon érdekes volt. Ez a jelentés konkrétan a jövőre tekint előre, és mindenkünk a szakbizottságban is ezt kell tenni már is zajlik ez a folyamat. Egyes gazdák már is elkezdték alkalmazni ezeket a technológiákat. Azt szeretném megtudni, hogy miért ennyire alacsony az áttérés. Miért van az, hogy néhány gazda rátér erre a módszerre, mások nem? Azt mondja továbbá a jelentés, hogy új készségekre van szükség. A tagállamokban tudnak eleget mezőgazdasági, egyetemi vagy felsőoktatási szinten hogy az új fejleményeket nyomon követő kurzusok beindítására volna szükség. Illetve még egy érdekes diája volt az, ami azt mutatta, hogy vannak olyan területek, ahol veszít pénzt a gazda. A közös agrárpolitikában is közös agrárpolitikában is vannak olyan területek, amik úgy tűnnek, hogy teljes mértékben um, összefüggésben vannak az öntérképén pirossal jelölt területekkel. Tehát lehetséges, hogy ezeket az adatokat és a jelentésben felsorolt készségeket használhatnánk a kap jövőbeli kialakításakor. Nem hiszem, hogy itt igazából arról van szó, hogy több gépre van szükség, hanem arról, hogy jobban a körülményekre és az igényekre alkalmazható gépekre van szükség. Még egy kérdésem lenne arra vonatkozóak, hogy a növényvédelmi ipar hogyan fog reagálni mindenre. Mert valószínűleg, legalábbis ezt reméljük, kevesebb vegyszerre lesz majd szükség, hogyha célzottabban tudjuk ezt alkalmazni. Ennek tehát nyilván lesz hatása a vegyi iparra, és még talán egy utolsó megjegyzésére térnék ki, Ön mit gondol? Ennek a szakbizottságnak mi lenne a feladata, mit csináljunk ezzel az, az információval? Amikor a STOA egy ilyen nagyon jelentős jelentést elkészít, akkor nagyon fontos lenne, hogy ez ne kerüljön a polcra, hanem gyakorlati szinten, gazdaságok szintjén megvalósuljon. Mit tehetünk mi ennek érdekében? Nekov képviselő. Като професор е като член на СТОА, Köszönöm szépen, professzor úr. Én a STOL tagja vagyok, és az új technológiák megvalósítása érdekel. Egy speciális kérdést szeretnék önhöz intézni a precíziós mezőgazdaságról. Ezen belül is azt szeretném megkérdezni, hogy a műtrágyát, illetve a növényvédőszereket hogyan lehet bionövényvédőszerekre felváltani. Ezek a növényvédőszerek nem károsítják a talajvizet. Ezen kívül a talajerózió elleni küzdelem is érdekel. A technológiák egyrészt eh, arra kerülnek felhasználásra, hogy jobb eredmények szülessenek, másrészt a környezetvédelem célt is szolgálják illetve a talaj erózió elleni küzdelmet is segíti. Köszönöm. Poszol Hauslink. Hauslink képviselő. Ja, Herr Professor, ich bewundere Ihre... Igen, professzor úr, én nagyra értékem, illetve csodálom azt, hogy ön ennyire hisz a technológiában, és úgy érzi, hogy csak technikai intézkedésekkel meg lehet oldani a jövőbeni problémákat. Nem arról van szó, hogy túl keveset termelünk. A probléma az, hogy túlságosan sokat termelünk, és hogyha megnézem a tejre vonatkozó adatokat, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ezt még tovább akarjuk növelni, a még több tejtermelés, ez hova vezet? Nem hiszek abban sem, hogy ez a technológia ahhoz vezet, hogy kevesebb eh, műtrágya kerül felhasználásra. Tehát a tapasztalat az, hogyha egy gazda drága technológiába ruház vele, akkor nem egyszer, nem kétszer, háromszor eh, megy végig azon a eh, területen, tehát fontos eh, technológiákat kihasználni. Tehát a több technológia, több használatra is kell, hogy jelenjen, jelentsen. Tehát ha megvan a technika, akkor ez létezik. Tehát lehet, hogy ez kevesebb benzin felhasználást jelent. Ön itt nem nevezett meg semmiféle kockázatot, mintha nem lennének kockázatok. A kérdés elhangzott, hogy mindezt kifinanszírozza. Azt gondolom, hogy a válasz az a tanulmányban található, az új kap, az új mezőgazdasági politika kell, hogy ezt finanszírozza. Természetesen a pénz csak egyszer lehet valamire ráfordítani, ki profitál így ebből. Tehát nem eh, a gazda elsősorban, hanem azok azt előállítják a piacon. Lehet, hogy erre egy új iparágat kell eh, kialakítani, tehát a gazdáknál ezt nem lehet ugyanígy alkalmazni. A 60-as, 70-es években azt gondoltuk, hogy technológiai szempontból mindent meg tudunk oldani. Én ebben nem hiszek. Az önkövetelés egyértelmű, az új mezőgazdaság, és akkor fontos, hogy ehhez rendelkezésre bocsásson eszközöket. Nem tudom, hogy ez kifizetődik-e a végén a gazdák számára. És egy további kérdés, amire ön egyáltalán nem válaszolt, az az, hogy az új technológiáknál tulajdonképpen ki, ki, ki az adathalmaz. Nagyon sok európai cég nincs abban a helyzetben, hogy ezeket az adatokat előállítsa, ezek máshonnét jönnek. A nagy adatcégek, illetve a nagy cégek, akik az új technológiákkal foglalkoznak, nem európai tulajdonosoké. Tehát a tulajdonos az adatoknak, a vegyipar, aki egy tanácsot ad a, az anyagok használatára, tehát hogyha beszélünk az adatok használatáról, akkor ön itt egyáltalán nem említette meg azt, hogy ki a tulajdonosa az adatoknak. Én nem ellenzem az új technológiákat, tehát ahol erre lehetőség van, úgy ezeket használni kell. Viszont én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezzel minden problémát meg lehet oldani. Ez nem elfogadható, de óvaintenék attól, hogy erre fogjuk a jövőben a kap pénzét eh, fordítani, ezzel ugyanis elvétjük a beruházás célját. Panie pośle, ale czy nie jest słuszne stwierdzenie, że rozwój techniki i upowszechnienie... Hogyha erre visszatérek, illetve széleskörű technológiai fejlődést nézek, akkor a technológia maga is olcsóbbá válik. Tehát egy bizonyos idő elteltével ez azt jelenti, hogy minden gyorsabbá válik, megtérülnek a, a beruházások, és ezzel a finanszírozás is könnyebbé válik. Tehát azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Dorfman úr, köszönöm szépen! Meghallgattam azt, amit Mártin Hausman úr mondott, és az a benyomásom, hogy mintha arról szólna a vita, hogy ez a technika jön-e vagy nem. Nem erről van szó, és ez nem rajtunk múlik. Ez a technológia meg fog jelenni a piacon. A legutóbbi német eh, császár eh, egyik mondata jut eszembe, azt mondta, hogy a ló beválik majd, hiszen átmeneti dolog az automobil. Nincs igaza, hiszen az automobil igenis kiállt az idő próbáját, ugyanígy van ez a digitalizációval is a gépeket érdek, illetően. hát azt gondolom, hogy itt nem egy átmeneti jelenségről van szó, a gépek fejlődése létezik, és lesz is, tetszik vagy nem tetszik ez nekünk, nem erről szól a vita. A vita arról szól, hogy ennek milyen hatása van a mezőgazdasága, illetve a mezőgazdaság különböző formáira. És azt gondolom, hogy ez egy igen fontos vita. Kis gazdálkodásokról, illetve kis üzemekről is szó volt, hátrányos területeken, ahol a mechanizáció nehezebb, azt gondolom, hogy ez jelentés kihívás, és úgy érzem, hogy itt nem csak a nagy gépekre korlátozódik mindez, hanem olyan gépek is jönnek majd, amelyek nehezebb területeket is meg tudják művelni. Tehát fontos, hogy ezek a területek ne maradjanak le. És azon is el kellett, hogy gondolkozzunk, hogy uh, az együttműködés, ami a gépköröket illeti, nem kéne ezt jobban támogatni, hiszen a gépek jobb elterjedése csak közös összefogással használható megfelelően. Ausztriában ezek a gépkörök nagyon jól működnek, kitűnő munkát végeznek. Amiben nem osztozom, az az, hogy a mechanizáció egyik formája nem lehet vonzó a fiatalok számára. Vannak olyan fiatalok, akik nem érdeklődnek a digitalizáció után, de úgy érzem, hogy a fiatalok gazdák 95%-a számára igenis fontosak a digitális rendszerek, a hatékony gépek. Tehát nekem nem az a tapasztalatom, miszerint eh, a fiatalok eh, ne érdeklődnének a digitalizáció után, hiszen pont ők azok, akik ezeket használni tudják. Köszönöm. Ja nie ograniczam wystąpień, ale proszę o samoograniczanie się w wystąpieniu. Nem akarom korlátozni a felszólalási időt, de azért örülnék neki, hogyha mindenki önmérsékletet gyakorolna, hogy mindenkinek jusson idő, Nikolson úr. Köszönöm, elnök úr. Kétségtelen, hogy a technológia, a tudomány nagy jövővel rendelkezik a mezőgazdaságban, de talán fontos nehézség a családi gazdaságokkal kapcsolatosan a technológia és a tudomány költsége. Ha megnézzük, hogy egy traktor mennyibe került 30-40 évvel ezelőtt és most, amikor egy gazda elmondta, hogy az első traktorát néhány Grand Prix profitjából vette, hát azért ezt most nem lehet megcsinálni. Ez is nehézséget okoz. Nem lehet mindig visszafelé tekinteni a múltba, rózsaszín szemüvegen keresztül, és erről álmodozni, milyen szép idők voltak Mindenképpen az új technológia felé kell fordulnunk, és ezt elfogadnunk, ahogyan a kolléga mondta, ez itt van, jön. Hogyha valaki 55-60 éves, nem feltétlenül üdvözli az új technológiát, de 25-30 évesen igen, hiszen tudja, hogy az életét ebben a jövőben kell leélnie. A Horizont 2020 felhasználásával például hozzájuthatnak ezek az eszközökhöz a fiatal gazdálkodók. Az én tudásomat ez már egyébként meg is haladja, de olyan időben élünk, amikor a fiatalokat nagyon nehéz meggyőzni hogy mezőgazdaságban dolgozzanak, még ha gazdaságban nőttek is fel, de hát tudják, hogy 365 napon, napon dolgozni kell karácsonykor és mindig, hiszen nem lehet tudni, hogy az a malac majd szombaton, vagy vasárnap, vagy pont karácsonykor elik. és nem arról van szó, hogy péntek elrakja az ember a ceruzát, és visszajön hétfő reggel és éppen ezért nagyon nehéz embereket meggyőzni arról, hogy farmon dolgozzanak. Ez egyik legnagyobb probléma az Egyesült Királyságban is, hiszen látjuk, hogy a fiatalok helyett inkább a bevándorlók vállalják ezeket a feladatokat, Úgyhogy most vagy az új technológia felé fordulunk, vagy, a, vagy embereket használunk erre. Ez a két utunk van. Köszönöm szépen ezt a sok érdekes információt. M a 27. oldalon azt mondja, hogy megvan a kockázata annak, hogy nem európai gépgyártás túlszául esik a az európai mezőgazdaság. Miért nem tudnák a cégek ezeket a pénzeket arra használni, hogy az európai technológiai fejlődést segítsék elő, Szemre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék egy javaslatot tenni, és ez a következő. Valakit, aki semleges, meg kellene bízni azzal, hogy azokkal a témákkal is foglalkozunk, hogy ki az, aki él a mezőgazdaságban dolgozók áldozataiból, a bankok, a finanszírozók, stb. Az előadótól megkérdezném, hogy mennyi befektetése van szükség a mezőgazdaságban a munkaegységek fenntartása érdekében, illetve másodszor milyen hatása lenne ennek a beruházásnak a gazdaságok eladósodásában, és ennek a beruházási mértéknek a fenntartásához milyen tőkére van szükség. Beszél arról, hogy folyamatos beruházásra van szükség, de azok, akik a mezőgazdaságból élnek, az ő szempontjukból, a terményárak szempontjából nem szólal meg senki. Egy hatástanulmányból kiderül, hogy az ilyen fel az ilyen termelési formák a nagy gazdaságokban összpontosítanák a termelést. Köszönöm szépen. Sok kérdést hallottunk. És remélem, hogy lesz időnk arra, hogy a vendégünk válaszoljon mindegyikre. Ki is a következő? That's me, thank you. <laughs> Um... McIntyre asszony, igen, köszönöm. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt az előadás alatt. Ez a téma nagyon közel áll a szívemhez. A STOA panel tagjaként legalábbis tudatában vagyok a precíziós gazdálkodásra kapcsolatos jelentésnek. Azért szerettem volna eljönni, hogy támogassam az ön munkáját, és és hogy hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos a precíziós gazdálkodás, és hogy az EU-ban elterjedjenek ezek a technológiák. Abban a szerencsében volt részem, hogy én voltam a technológiai megoldásokkal kapcsolatos jelentés előadója a fenntartható mezőgazdaság érdekében az EU-ban, ez volt a cím, és a fenntarthatóság nagyon fontos szempont. Nagyon sok technológia segíthet abban minket, hogy fenntarthatóbb legyen a mezőgazdaság az EU egészében. A régióban, a Westminster, West Midlands régióban működik egy egyetem, és ez az egyetem egy nagyon jelentős munkát végez ezen a területen. Arról szerettem volna beszélni azokról a munkákról, amelyek már most folyamatban vannak. 2011-ben, tehát már nagyon régen, bevezettek egy hosszú távú gazdálkodási rendszert, és azokat a kutatásokat vizsgálják, amelyekről azt mondják, hogy 86%-ban valószínűleg el tudja látni az, a szántóföldeket a technológia, és persze sokkal nagy az talaj erózió, de az úgynevezett control traffic farming megoldásokkal ezeket a problémákat mérsékelni lehet. De most más megoldásokat kutatnak. Vannak olyan technológiák, amelyek használhatók a meglévő berendezésekkel, de nagyon sok előny származik abból is, hogyha az úgynevezett káros technológiákat kizárjuk. Erre kell most összpontosítanunk. A gyomírtásban már lézereket is használnak. Nem arról van szó, hogy több vegyszert kell használni. Pontosan ez lesz, ami nem lesz szükséges, hanem lézert is lehet használni, és ezt a biogazdálkodásban is használhatják a termelők, vagy a betakarításban a robotok használata, vagy második generációs drónok, amelyek nem csak fényképeznek, hanem már dolgoznak is, vagyis a gazdálkodók munkáját könnyítik. E, itt nagyon sok a fejlődési lehetőség. És nem feltétlenül azt tekintjük, hogy ezek a nagy technológiák, amelyek nagyon sokba kerülnek, ezeket hogyan tudjuk kihasználni, illetve nagy gépeket a nem feltétlenül olyan nagy összegekről beszélünk, és nagyrészt egyetértek Nicholson kolléga véleményével. Az EU kutatási forrásait arra kellene használni, hogy az alkalmazott kutatásokat támogassuk nem csak a lila elképzeléseket, hanem hogy ezek az elképzelések gyakorlati megoldásokra forduljanak le, amelyeket a gazdák a valós életben használni tudnak, és így tudjuk igazából ezeket az előnyöket felhasználni, vagyis a gazdákat be kell vonni az alkalmazott kutatásba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Petir asszony, parancsoljon még nem korlátoztam egyébként hogy sokat lehet, hogy hiba volt ez. Köszönöm szépen, elnök úr, mint a STOA panel tagja, én is szeretném üdvözölni ezt a kutatást. Ezek az adatok rendkívül értékesek, és fel lehet őket használni a döntéshozatalban. Ez az elsődleges cél A példákon túlmenően, amiket már felsorolt, szeretném tudni, hogy vannak-e számításai arra vonatkozóak, hogy egy átlagos gazdaságnak mennyit kellene beruházni abba, hogy az összes szükséges technológiát beszerezzék és megkezdhessék a precíziós mezőgazdaság gyakorlását. A népesség struktúráját figyelembe véve Érdekes még a képzés kérdésével is foglalkozni. Hogy hogyan ismertessük meg a gazdákat az új technológiákkal. Különösen az idősebb gazdák számára nagyon nagy kihívás ez. Szeretnék ezen kívül egy pontosítást kérni azon példákkal kapcsolatban, amit szerepel a jelentésben. Például a precíziós mezőgazdaságnak mi a definíció, mit jelent ez a szatelit, azaz műholdas ellenőrzéssel történő gazdaság az ide tartozik, illetve a génmódosítás ide tartozik? Hiszen ha az utóbbiról beszélünk, akkor azt sajnos nem tudom támogatni. Úgy gondolom, hogy Európának nincs szüksége gémódosításra van, elég tudásunk arra, hogy enélkül is növeljük a termelést. Úgyhogy a fenntartható fejlődés céljait is közben szem előtt tartjuk. Jár úr kap szót. Köszönöm szépen, rövid leszek. kollégáim ismerik a téziseimet, joga van a tudományos fejlődése a mezőgazdaságnak, Kis Dortman úr jól mondta, hogy nem arról van szó, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, ez el fog érkezni. Gyakran halljuk azt, hogy a, a, a nagy koncernek felezik, fölözik le az ebből származó profitot, Korábban, ugye, amikor négykor kellett tehenet fej, nem rossz hangulatban voltam, a tehének is rossz kedve volt, és ez semmi jóhoz nem vezetett, tehát a technikai változás jó. Úgy érzem, hogy a probléma a következőre összpontosul. Az adatvédelem furcsán hangzik, és más kollégák segítenek majd abban, hogy ezt tisztázzuk. Az intelligens hűtőszekrény is megjelenik majd, és hogyha már e, túl tele van ez a hűtő, akkor nem tudjuk elcipelni. Ugyanez a helyzet az adatokkal, tehát az adat e, mennyiségeket máshogy kell kezelni, és azt gondolom, hogy e, itt az adatvédelem óriási probléma, hogy az adatok értéke nagyobb, mint a gépezet értéke, erre nagyon oda kell figyelnünk, és ez egy politikai terület, és a másik pont, ez a precíziós mezőgazdaságnál valóban foglalkoztat, és vannak úgymond ellenségképek, mindez különböző helyekről érkezett, tehát hogyha az ipar ilyen magasra teszi az árakat, szép nagy gépeket gyártanak, amelyeken nincsenek emberek, óriási szentőföldek vannak. Tehát itt társadalmi elfogadottságra is van szükség. Azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk a társadalmi elfogadottságra, ez egy politikai feladat, és fontos, hogy a tudományos technikai előrelépés minden típusú üzemnek jó legyen. Vannak e, erre javaslatai? Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr. Az intelligens hűtőszekrényekre is utalt jár úr. Ez nagyon érdekes, de most talán akkor visszadom az előadónknak a szót, hogy reagáljon a felvetésekre. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a kérdésekért, megjegyzésekért. Nagyon komoly kihívásokat jelentenek ezek a kérdések, és azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésre egy hosszú válaszra, vagy hosszú ö, tanulmányra lenne szükség, hogy meg tudjam válaszolni. Volt egy nagyon fontos aggály, ami a kis gazdaságokkal kapcsolatosan fogalmazódott meg. Jó, de mondhatom én erre arra, hogy mi fog történni akkor, hogyha hátradőlünk, és nem csinálunk semmit? Hogy fog kinézni 15-20 év múlva a mezőgazdaság, hogyha hagyjuk el hogy ezt a lehetőséget elszalasszuk. Nem tudom, mi lesz, de abban biztos vagyok, hogy a fiatal gazdák, akikkel találkoztam a barátaim között is, de különböző másik országokban is, nagyon lelkesek. Örülnek annak a lehetőségnek, hogy egy olyan gazdaságban dolgozhatnak, amely új technológiák bevezetését is lehetővé teszi. És az új technológia alatt nem csak nagy gépeket értek. A technológia az egy nagyon széles körű tényező sort fed le. Hogyha mondjuk egy gazdának van egy, interi- egy okos telefonja, és amikor kimegy a mezőjére, képeket készít ezek utána a felhőbe kerülnek, és valaki megnézi őket, és azt mondja, hogy ezen a területen megjelent a betegség, a másik területen nem jelent meg a betegség, de mondjuk ott túl kevés a nitrogén, máshol viszont túl sok a nitrogén a talajban. És akkor ezt a tudást már alkalmazni tudja a gazda, le tudja reagálni. Nagyon könnyű a valahol máshol generált tudás felhasználása az elektronikus eszközök segítségével. Én ezeket a jeleket nem láttam olyan jól, amikor apám gazdaságában dolgoztam. A érzéseim azok nem mindig voltak megalapozottak, és nem mindig a helyes következtetéseket vontam le belőlük, ezért kellett utána egyetemre mennem. piacorientáltabban tudunk termelni, több piaci információt tudunk feldolgozni, és erre tudunk reagálni a mezőgazdaságban, kevesebb erőfeszítést kell alkalmaznunk, és jobb jövedelmet tudunk produkálni a gazdáknak a precíziós mezőgazdaság használatával. Ezek mind fontosak a jövő szempontjából. Azt hiszem, hogy mindannyiunk támogatja ezt piaci hozzáférést csak olyan gazdáknak szeretnénk adni, egytől egyig, akikben megbízunk. Láttuk az európai válságot, láttuk a kiskereskedőket, a szupermarketeket, de valószínűleg az élelmiszerlázban mindenki azt szeretné, hogy amit megvásárol, az elfogadott minőségi és biztonsági normáknak felel meg. Ismertem azokat az időket, amikor az úgynevezett globális szakadékot és más rendszereket vezettek be. Ez sokba került. Akarunk még többet fizetni? Azt gondolom, hogy a kiskereskedők kezdetben hajlandóak voltak többet fizetni, de már nem feltétlenül hajlandóak erre. a farmereknek a feladata az, hogy hozzáférjenek a piachoz. Sajnos ez egy kemény tény. Az egyszerűség az, hogy be tudjuk szkennelni egy terméknek a vonalkodját, és akkor egy sor adat kiderül róla, például, hogy honnan származik. Ez nagyon fontos, de valakinek valahol elő kell állítani ezt az információt. És az csak a gazda információi alapján tudja megadni, és hogyha biogazdaságról van szó, akkor például ezeket a biogazdákat is meg kell kérdezni, hogy és ön konkrétan mit csinált? Persze erre mást fogunk válaszolni. Lehet, hogy van, akit mondjuk a talaj minősége jobban izgat. Ugyanakkor próbáljuk tájékoztatni a gazdákat arról, hogy milyen a biológiai minősége a talajuknak, a talajstruktúra és a talaj erózió kérdései is kapcsolódnak ehhez. Ez a technológia is már útban van, és egy sor gazda számára elérhetővé fog válni. Aztán a biomassa, vagy jól lehet-e stimulálni a talaj mikrobiális életét? hiszen ez fontos a növények egészsége, betegsége szempontjából is. Itt egy sor kérdést egybe vettem. Adatok tulajdonosi struktúrája, illetve adatvédelem. Az egyetemi kollégák, az önök kollégáik más szakbizottságokban dolgoznak, gondolkoznak ezen a témán. Én csak néhány példát tudok mondani. olyan egyetemekről, ahol adatokat kezelnek, hogyha egy gazda nem akarja az adatokat megosztani, akkor nem tud profitálni az ő adataiból, előállított tudásból. Hogyha van valakinek egy szekrényi adata, és azt zár alatt tartja, azzal nem jut semmire. Ha viszont megosztja azt az adatot, akkor abból valószínűleg többet profitál főleg ha már amúgy is rendelkezésre állnak azok az adatok. Az, aki a szolgáltatást nyújtja, csak ő fog profitálni ebből? Nem, szerintem a gazda is. De hogy ezt hogyan oldjuk meg? A bizalmas adatokat és ezeknek a kezelési szabályt hogy ne sértsük meg? Ezek kérdések, tudatában vagyunk. Digitalizált korrupció az egész társadalomban zajlik, és ezért az egész társadalomban ezek problémák. A napelemeim úgy tűnik, hogy minden információt tudnak a saját munkájukról. Most ezt az adatot én titkolni akarom? Nem, szerintem jobb, ha tudom, hogy mi zajlik ott, mert akkor, ha valami gond van, akkor közbe tudok lépni. Van még egy technológiai kérdés. A telekom cégek meg akarják adni ezt az információt. Egy, kettő. Van-e lehetőség hozzáférésre a fiatalok számára? az okostelefonjaikkal, digitális technológiáikkal tanulnak a fiatalok, Fontos, hogy használják ezeket, mert így legalább adatvázisokat, weboldalakat tudnak megtekinteni, információhoz jutnak a különböző genotípusokról. Megpróbáljuk optimalizálni a genotípusokat és a technológiát, és nem a génmódosított szervezetekről beszélek. de egyszer vannak már olyan kukoricák és búzák, amelyek sokkal gyorsabban növesztik bele a gyökereiket a földbe, akkor például száraz területen ezeket könnyebb lesz termeszteni. Fontos, hogy ezt az információt a gazda tudja használni, hogy hozzáférjen, és utána hogy tudja használni. És például meg tudja mérni á, az ő talajának a nedvességtartalmat, és B ki tudja választani az ahhoz legmegfelelőbb terményt. Az egyik kolléga a genotípusok és a talajok összefüggéseire hívta fel a figyelmet, tökéletesen egyetértek ezzel. Az együttműködés és a specializáció meg fogja változtatni a gazdák közösségét. Gondolom, lehet, hogy tévedek, de hát majd visszajövök tíz év múlva, tíz húsz év múlva, és meglátjuk, hogy addig mi történt. Azt gondolom, hogy a mezőgazdasági közösségek szempontjából még a távol eső területeken is van specializáció. Lehet, hogy továbbra is kicsik maradnak a gazdaságok, de specializálódni fognak. Miért legyen az, hogy egy gazda tud mindent arról, ami az ő gazdaságán történik? Hogyha egy közösségben él, akkor mondjuk egy szövetkezet nagyon komoly segítséget nyújthat a tagjainak. A tudás, a szakértelem és a, az eszközök megosztása által. Anélkül, hogy teljesen megújítanánk például az oktatási rendszereinket. hogy milyen beruházásra van szüksége gazdaságban, hogy elkezdjék a precíziós mezőgazdaságot. Nos, hát ez lehet akár eléggé minimális is. Vagy egy apróság, amivel kiigazítja mondjuk a dózist, annak alapján, hogy megfigyeli a növényeket, és a telefonjával eljuttatott képek elemzését megkapja, vagy lehetséges, hogy mondjuk a műtrágyát a növények gyökeréhez közel helyezi el, és nem egyenletesen osztja el a mezőn. Jó, jó, elnök úr, látom, hogy lassan lejár az időm. Azt hiszem, ahogy önök is, a mezőgazdaságról nagyon hosszan tudnék beszélni, Remélem, hogy egy sor kérdésre sikerült választ adnom. Ha van még ezen kívül további kérdésük, akkor jutassák el a Stoához, vagy az én személyes e-mail címemre is. Nagy örömmel fogok válaszolni. Persze megpróbálom mindig az igazságot mondani, de nem mindig tudja az ember feltétlenül, hogy mi az igazság. Azért próbálkoztam. Köszönöm że profesor De Castro potwierdzi, że dzisiaj pozwoliliśmy sobie na akademicką formę dyskusji. De Castro úr úgy tűnik, hogy szereti ezt az akadémiai vitát, amikor nincsen időben limitáció, és azt gondolom, hogy ezt jól is jól oldjuk meg. A vita végkövetkeztetése az, hogy léteznek ezek a változások, ezek a jövőben is alakulnak majd, és nagyon fontos, hogy ehhez e, igazodjunk. Tehát fontos, hogy mindezt a kapban majd figyelembe vegyük. Köszönjük szépen, professzor úr, hogy eljött hozzánk. Mi önt meghallgattuk, és azt gondolom, hogy ezeket az elgondolásokat a jövőben is használni fogjuk, amikor megnézzük a kapot. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk az elgondolásait. A következő eh, napi rendi pont a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami mechanizmusok. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy mi fogunk véleményt készíteni a Juri számára a komitológiai eljárásról. A jelentéstevő Szájer úr a Júriban, és a mi szakbizottságunkban pedig Ropé úr a jelentéstevő. Ropé úr, parancsoljon, önné a szó, kérjük, hogy vezesse be a témát. Gerbemas pirmininke, gerbemi kollégos. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném mutatni az Agri jelentés tervezetét a komitológiai eljárásról. A Júri az illetékes bizottság, viszont nekünk is be kell mutatnunk a javaslatainkat. A különböző komitológiai eljárásokra, illetve a folyamat általános szervezésére. Ami a komitológiai eljárást illeti, ez lehetővé teszi a nemzeti szakértők számára azt, hogy az európai jogalkotási kérdésekről beszéljenek. És emiatt ennek a folyamatnak a e, résztvevői, a minisztériumok szakértői, illetve az Európai e, Bizottság képviselői egy másodlagos európai jogot hoztak létre, a e, végrehajtási és megvalósítási jogi aktusokat, illetve számos probléma is fellépett. Nagyon gyakran a tagországi képviselők elkerülik azt, hogy a saját véleményüket kifejezzék, és a bizottság számos e, mandátumot átvállal a tagországok e, helyett. A delegált jogi aktusoknál a parlament csak vagy elfogadhatja őket, vagy elutasíthatja őket, viszont nincsen jogunk ezek módosítására. Éppen ezért én úgy érzem, hogy szükségünk van a demokratikus legitimitáció erősítésére a komitológiában, illetve növelnünk kell az átláthatóságot is. Fontos, hogy eh, a tagországok is nagyobb felelősséget vállaljanak. Fontos biztosítani azt, hogy a fontos döntéseket ne néhány tagország hozza meg, hogyha nem számítjuk a tartózkodásokat, ezt a bizottság most így javasolja, akkor nem megfelelő az eljárás. Én azt javaslom, hogy mondjuk ki a következő eh, szabályokat az agri részéről. Először is az óvigyázatosság elve, a tagországok felelősségvállalása, a nagyobb átláthatóság a folyamatban, illetve a hatékony ellenőrzések. A mandátumok a hatékonyabb ellenőrzése. Én meg vagyok győződve arról, hogy az óvigye, elővigyázatosság elvét széles körben kell használnunk. Ez azt jelenti, hogy az engedélyeket bizonyos termékek használatára csak is minősített többség alapján lehet eldönteni a szakbizottságban. Ez pedig különösen akkor fontos, hogyha a kérdés az e-, e-, egészségügyhöz, a környezetvédelemhez, az emberi eh, növényegészségügy és eh, állategészségügyi eh, kérdésekhez is kapcsolódik. Nagyon fontos az átláthatóságot növelni a komitológiai eljárásban, és éppen ezért azt javaslom, hogy a tagországok szavazati eredményeit tegyük közzé, illetve a bizonyos álláspontok okait. Nagyon fontos az információt is közzétenni, illetve a részvételüket az üléseken, valamint a hatóságokat is, akik részt vesznek az ülésen. Nagyon fontos kimondanunk azt, hogy a felelvételi bizottság nem teljesíti a célját, hiszen a szavazati eredmények általában azonosak a szakbizottsági eredményekkel, éppen ezért én azt javaslom, hogy mindezt küszöböljük ki, illetve ezt az intézményt töröljük. Ez a második javaslata a Fejlebiteli Bizottságnak. És végezetül pedig nagyon fontos kimondani azt, hogy a parlament és a tanács nagyon fontos, hogy áttekinthessék eh, a megvalósítási mandátumot, amelyet a bizottság kap, mégpedig bármely időpontban. Tehát ezek lettek volna a vélemény fő pontjai, és ezeket a javaslatban összegeztem is várom a megjegyzéseiket, kritikáikat, és azt gondolom, hogy a jövőben is tovább tudunk majd együtt dolgozni. Köszönöm. Dziękuję. Pana propozycje są bardzo konkretne. Rozpoczynamy e, wypowiedzi pani. Köszönöm szépen ezeket a konkrét javaslatokat. Most hallgassuk meg a bizottság tagjainak véleményét, Göling asszony, tessék. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek azzal a céllal, amelyet az előadó megfogalmazott jelentésében nagyon is igaza van, a tagállamokat felelősségre kell vonni, különösen az állandó bizottságokban a döntéshozatal során valóban növelni kell az átláthatóságot, viszont az átláthatósággal kapcsolatosan egy kicsit túl az az előadó, teljes jelentése van szükség a szavazás eredményével kapcsolatosan és az egyes tagállami szavazatokkal kapcsolatosan. Most egy kicsit átfogalmazom, de így fogalmazott, hogy teljesen indokolniuk kell a szavazatokat. Szerintem ez már túlzás. Hiszen úgyis csak általános, formális nyilatkozatokat kapnánk csak erre, de elvben véleményem szerint az a követelés, hogy a tagállamok teljes körben indokolják minden szavazatukat a másodlagos jogszabályokkal kapcsolatosan, szerintem ez szükségtelen. És ráadásul oda vezethet, hogy olyan szavazási döntéseket hozzanak, amelyeket egyébként nem tennének, úgyhogy ez szerintem egy kicsit túlzás, de azért a nagyobb átláthatóság elvével egyetértek. Emellett úgy gondolom, hogy a jelentéstevő úgy vélekedik, hogy a kisebb tagállamoknak mi vagyunk a szószólói, vagyis arról szól, hogy nem csak a nagy tagállamok kiszámú csoportjára kellene ezt hagyni. Én azért nagy híve vagyok a a szabad akaratnak, és ezek a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem így szavaznak, vagy nem szavaznak. Sokszor mi parlamenti képviselőként is így döntünk, és ráadásul az is előfordul, hogy valóban nem akarunk véleményt nyilvánítani, vagy nem alakult ki határozott véleményünk. Ezért a tartózkodás észszerű is lehet, a bizottságokban a tartózkodás is már politikai súlyt kapott, ebben egyetértek, és van nagyon sok olyan eset, amikor a szakértőknek azt az utasítást adja a tagállam, hogy ne szavazzon, hogy ne vegyen részt a döntésben. Ha így határoznak, akkor szerintem nem a mi feladatunk, hogy ezeket a tagállamokat védelmezzük. Nem tudom, hogy miért veszük magunkra ezt eh, a feladatot. Előfordul, hogy eh, a nagy tagállamok nem szavaznak, ami egyébként még jobban torzítja az eredményt. Ha például az Egyesült Királyság, Spanyolország vagy eh, Németország nem szavaz, akkor ez sokkal zavaróbb lehet. Hogyha a tagállam tehát úgy dönt, hogy a szakértőjét nem utasítja szavazásra, akkor politikai döntést hoz, és gyakran olyan szakértői bizottságban is megteszi ezt, amelyik nem feltétlenül politikai célú, hiszen az lenne a célja, hogy szakértői véleményeket összegezzen, és ezt a döntést tiszteletben kell tartani. Folytatni kell, valóban igaza van, ezt az eljárást, és az felevitelben is ugyanezt a javas eredményt kapnák Hogyha egy tagállam nem eh, szavaz az első körben, akkor nem része az feleviteli eljárásnak, és valamilyen eredménye lesz a feleviteli eljárásnak, és ez nagyon is értelmes eljárás. Én ezt támogatom, hogyha tehát nem lesz eredmény, és nem lesz minősített többség az első szavazás után, akkor eh, csökkenteni kell azoknak a számát, akik szavazhatnak a következő körben, és akkor megszülethet a többség, mivel csak azok vesznek az részt a szavazáson, akiknek határozott a véleményük, és akik szavazni akarnak. Szerintem ez egy nagyon elegáns eh, és nagyon is igazságos megoldás eh, a másodlagos jogszabályok eh, esetében nagyon sokszor nehéz helyzetbe kerülünk, amely nehéz helyzetre ez megoldást jelentene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen alaposan átgondolta ezt az ügyet, és ráadásul is fejtette a véleményét Donano úr. Euh, Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkája minőségéhez. Ez jogi, technikai és politikai téma is. Az együttdöntés rendkívül fontos az alapszövegek alkalmazása szempontjából, és az olyan érzékeny területeken, mint a növényvédő szerek, az gémódosított szervezetek piacra bocsátása és komplex témák. Itt inkább elő kéne írni azt, hogy átlátható és megalapozott tudományos véleményekre tudjunk hagyatkozni döntés előtt. Én sem vagyok meggyőződve arról, hogy a fő változtatások, amiket az Európai Bizottsága javasol a minősített többségben kapcsolatban a problémákat megoldaná. A lényeges területe, termékek piacra bocsátását ilyen módszerekkel ellenzem, világosan kell igennel vagy nemmel válaszolnunk a petíció benyújtóinak, különben nagyon komoly következményei lesznek a dolognak. Börling asszonyhoz hasonlóan én is támogatom az átláthatóság megerősítését, de nem akarunk a, bizot, a felleviteli bizottságnak több hatáskört adni. Végül támogatom a fellebiteli bizottság miniszteri szintre való vitelét. Cela peut permettre d'avoir des échanges sur des questions importantes miniszterek tanácsának is várjuk a véleményét, remélem megfelelő motiváció fogja őket vezérelni. Parancsoljon a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Hújtama úr, köszönetet mondok a jelentéstevőnek én is. Érdekes módon látja ezt a kérdést, meg tudom érteni, és jó, hogy vitát folytatunk arról, hogy hogyan lépjünk tovább. Mindazonáltal én látok még különbséget a gyakorlat, a mi frakciónk által ideálisnak látott megoldás és az ő vélemények között. A tudományos testületek kutatása, számok és tényekre alapozás. Sokkal több növényvédőszer vagy gémódosítószerv szerv génmódosított szervezet bukik el, mint amennyi tudományosan megalapozott lett volna valószínűleg. Szerintem túlságosan messzire megy a javaslat, meg kéne próbálnunk nem átpolitizálni a dolgot, hogyha látjuk, Ha találunk erre valami módot, hogy kevésbé politizáljuk át ezt a témát, annak örülnék, hogyha a tagállamok világos véleményeket meg akarják határozni, és azt tegyék meg, de a tartózkodásra való lehetőségüket szeretnénk minimalizálni. Nem tudom, hogy fogunk-e módosítókat benyújtani, majd még erről fogunk belső megbeszélést folytatni, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, de az árnyék eladókkal való együttműködést már is nagyon várom. Jár képviselő kapszolt. Danke, vielleicht auch drei Anmerkungen auch als... Három megjegyzésem van. Néha a szakbizottságon vannak olyanok, akik úgymond megsínlik az eljárást a szakbizottságon belül. Szeretnénk egy korai riasztási rendszert, és szeretnénk tudni azt, hogy mi az, amit a bizottság készít. Ha a utóbbi delegált jogi aktusra gondolok, akkor szeretném azt, hogy a bizottság ne alakíthasson ki jogi aktust önkényes módon, delegált jogi aktusnál jogunk van igen, vagy nemet mondani. Azt gondolom, hogy ez egy feljárás. Hát különböző problémák találkoznak egy jogi aktusban, és a harmadik megjegyzésem, és ezzel kapcsolatban már voltak javaslataink, én bosszankodom amiatt, amikor a tanácsban tartózkodnak demokratikus szempontból ez legitim, én tartózkodhatok is, parlamenti szavazásokon is előfordul ez, viszont ez nehéz akkor, hogyha minősített többségre ez van szükségem. Hát azt gondolom, hogy itt a tagországok hátán van a kereszt, tehát a tartózkodásnál ennek következménye van. De nem akarok senkit egy adott magatartásra kötelezni, Tehát úgy érzem, hogy ez egy elképesztő eljárás, tehát akkor mondjunk nemet, viszont hogyha tartózkodás van, akkor még csak szavazás sincsen a tanácsban, és nincsen értelme a szavazásnak. Tehát én azt javaslom, hogy dönteni kelljen. A demokrácia azt is jelenti, hogy dönteni kell. Éppen ezért a jelentéstevőnek minden jót kívánok. A delegált jogi aktusok, végrehajtási jogi aktusok új eszközök, amelyeket kezelnünk kell, viszont itt egy fair együttműködése van szükség a bizottsággal is, és itt még javítanunk kell a helyzeten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselője kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. egy sor problémát vetettek fel, hadd pontosítsam röviden azt, hogy az Európai Bizottság javaslata csak konkrét elemekre vonatkozik, amelyek a jelenlegi együtt döntési rendeletben is benne vannak. A javaslat nem arról szól, hogy a delegált jogi aktusokra térnénk ki. A delegált jogi aktusok más eljárásbeli utat követnek, amit a szerződés határoz meg. Az Európai Bizottság javaslata csak a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, amelyek az erre vonatkozó 2011-es rendelet hatály alá tartoznak. És még ezen a témán belül sem a teljes komitológiai keretre vonatkozik a javaslatunk, hanem egy nagyon konkrét problémát szeretnénk megoldani, amit 2011 óta tapasztalunk. És ez nem más, mint ahogy a kollégák is felvetették, a feleviteli bizottsági stádiumról van szó. Általánosságban nagyon jól működik ez a bizottság, körülbelül 1500 végrehajtási jogi aktust fogadnak el egy évben ennek a 98%-a a komitológiai bizottságon pozitív széjegyzettel jut át, gyakorlatilag alig vannak negatív vélemények, és aztán van az a két százalék, ahol nincs megfelelő vélemény a, az a folyamat végére, nincs minősített többség a tagállamok részéről, se mellette, se ellene, és ilyenkor több forgatókönyv áll előttünk, például az emberek, állatok, növények egészség és biztonsága, ha ez lebeg a szemünk előtt, akkor a következő bizottsági szintre, a feleviteli bizottsági szintre jut tovább a helyzet. A GMO-k esetében azt tapasztaltuk, hogy ez a stádium nem jutott el oda, amit vártunk tőle, hogy ez a bizottság valamilyen megoldással tudna előrukkolni. Gyakorlatilag soha nem tudnak e, megoldásra jutni, hanem ugyanazt az eredményt ismétlik el, mint amit a komitológiai bizottság produkált a korábbiakban. És ez a helyzet azért alakul ki, azokban az esetekben, amikor Annyira politikailag érzékeny kérdésről van szó, hogy az Európai Bizottság úgy érzi, hogy muszáj közbelépnie. Kicsit sajnálatos tényleg átpolitizálni ezeket az eljárásokat, de nem az Európai Bizottságnak az érdeke az, hogy ezt tegye. A tagállamok nagyon gyakran a felelősségüket nem teljesítik, és visszadobják a labdát az Európai Bizottság térfelére. De közben ezek a végrehajtási jogi aktusok alapjogi aktusokból származnak, olyan alapjogi aktusokból, amiket például a parlament is elfogadott, tehát egységesen alkalmazni kéne őket és bizonyos hatásköröket az eredeti szöveg ráruházott az Európai Bizottságra, mi mindössze ezt a szerepet próbáljuk meg betölteni, és ezt a hatáskört próbáljuk a komitológiai bizottságok révén gyakorolni. Az elmúlt néhány évben a tapasztalatunk az volt, hogy ezeket a kényes kérdéseket mindig visszadobták, a bizottság fél, térfelére a tagállamok nem vállalták a felelősséget, és ezért a bizottság elnöke az Európai Unió állapotáról szóló beszédében felkért bennünket, hogy valami megoldást találjunk erre. Ezt tettük tehát meg. Természetesen nem reméljük azt, hogy a jövőbeli döntéseket csak egy, egy maréknyi tagállam fog elfogadni. Pont nem ezt szeretnénk elérni, hanem ösztönözni akarjuk a tagállamokat, a, hogy vegyenek részt a szavazásban. Ne tartózkodjanak a tartózkodást, azt a távolmaradásnak fogjuk tekinteni. És akkor ott van még néhány elem. Önök és más szakbizottságok is ebben a parlamentben támogatták az Európai Bizottság javaslatát, hogy legyen több átláthatóság, és egy, egyenként szavazzanak a tagállamok. Mi is szeretnénk ezt látni. Azt hiszem, hogy itt most meg kellene, hogy álljak elnök úr. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Európai úr parancsoljon. Köszönöm szépen, még egyszer elnök úr. Köszönöm szépen ezeket a részletes megjegyzéseket, ezek nagyon fontos megjegyzések voltak, és mindannyian értjük azt, hogy a probléma létezik, és mi csak egy lehetséges megoldást látunk, egy útat. Lehet, hogy a bizottság egy kedvezőbb megoldást, vélemény szeretne, de mi nagyobb átláthatóságot szeretnénk, nagyobb publicitást, nagyobb felelősségvállás, különösen akkor, amikor érzékeny kérdésekkel foglalkozunk. Hát ezek a kérdések mind nagyon fontosak számunkra. jegyeztem megjegyzéseiket, elgondolásaikat, és remélem, hogy sikerül közös megoldást találnunk. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Ropé úr. E, na tym kończymy dzisiejsze obrady komisji. Jutrzejsze spotkanie. Köszönöm, holnap folytatjuk e, a munkát 9-kor Dekasztúr elnökletével, tehát elköszönök most mindenkitől. Köszönöm. Ezzel felfüggesztem az ülést, és az elnök úr kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját.